Uh, um, Kedves kollégák, azt gondolom, hogy elkezdjük a délutáni ülést, mert uh, a spanyol főtitkát várjuk rövidesen, ezért kérem, hogy foglalják el a helyüket. És egyik végletből a másikba esünk. A kis terem helyett most ezt a hatalmas nagy hodályt kaptuk. Úgy, hogyha a közönség szeretne egy kicsit előre következni, azt annak nagyon örülnénk, sokkal családiasabb lenne a légkör. Alig látjuk önöket ott a távolban. Úgyhogy jöjjenek nyugodtan előre. Ma délután nagyon sok kérdés szerepel a napirenden. Nagyon szigorúan kell majd bánnom az idővel, kedves kollégák. Úgyhogy eh, nem igazán örülnék a túlságosan hosszú hozzászólásoknak, hiszen nagyon sok dossziót kell megnyitnunk. Kérem, hogy viseljék el ezt a szigorúságot. Szeretném, hogyha minden témát le tudnánk zár, zár, zárni ma délután, és nem maradna ki semmi sem. Az első napi rendi pontunk a bizottság egyik témájának elfogadása, amit kedden vitat, vitattunk meg részletesebben, ami Lisszaboni szerződés formális elfogadásából eredő követke, követelmény. A bizottság azt kéri a szakbizottságtól, hogy tekintsék át az összes függőben lévő eljárást, hogy megállapíthassák, hogy ez teljes, és hogy vajon minden eljárás te, teljesen szerepel a listán. Áttekintettük ezt a listát, ez önök előtt szerepel. Szerintünk nincs benne semmi, ami, amit a szerződés befolyásol, az egyetlen dolog, amit észrevettünk, és amit a koordinátorok megbeszéltek, az, az hogy formai elvárás az, hogy a régiók bizottsága és az ECOSZOK részéről tárgyalják meg, és megkérdeztem a koordinátorokat, hogy miként lehetenek megfelelni. Megkértem az előadókat is, hogy um, a párjukat az a másik bizottságból hívják meg erre a vitára. Tehát kérem, hogy fogadjuk el ezt az omnibus szöveget, hogy ezt aztán közelhessem a elnöki konferenciával. Köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Most a 2008-as költségvetés mentesítésére térünk rá, ezt el kell fogadnunk a Kokobu részéről. Van de Kamp úr volt az előadónk. Kérem szépen, hogy mutassa be a javaslatait. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak és az alkalmazottaknak a különböző megjegyzéseket, valamint segítségüket. Első európai módosításom elkészítésénél nagyon szépen köszönöm. Amint tudja, elnök úr, nagyon gyümölcsöző vita, vitát folytattunk december 2-án ebben a teremben, és eh, a 2008-as költségvetés nagyon sok eh, szempontját vitattuk meg, különösen a Solvit programmal kapcsolatban. A vita után meg próbáltuk megvizsgálni a 2008-as szovjet költségvetés elköltését a saját módosításunk fényében. E, a módosítás mellett azt kértem a bizottságtól, hogy mára ígérjék meg, hogy jövőre rátérnek a kérdésre, és tájékoztatnak a szolvit hitelek végrehajtásáról, mert azt gondolom, hogy az IMCO bizottság tagjaiként oda kell figyelnünk, hogy a szolvit költségvetést a megfelelő módon költsék el. Ez az én megjegyzésem, elnök úr, ebben a pillanatban, és az én javaslatom az, hogy fogadjuk el a módosítást. Köszönöm szépen. Folytatom még egy picit. We are in agreement completely with the amendment. Teljesen egyetünk a módosítással, azonban megkérném a bizottságot, hogy június, idén június végére adjanak tájékoztatás a 2008-as, 9-es és 10-es évi alapok felhasználásáról. Köszönöm. Mrs. Verhoeven from the Verhoeven, a asszony a bizottság részéről akkor egy perc múlva önök, tehát a 20%-os egyenleget ki fogják fizetni. A viták végén akartam önnek szó, szót adni, de mivel válaszolt a Gray úr kérésére, kérem szépen, hogy ismételje el. Nem hallottam a kérdést, azonban a válasz az az, hogy teljes jelentést kérünk a 2008-9 és 10-es évi elköltések, kihelyezésekről. Kérem, hogy a bizottság gondolja végig. Puszor úr, jelen van? Nem mondom el még egyszer, amit az első vitában elmondtam. Nagyon örülök. Én a Szolvit jelentéstevője vagyok, és sajnálom, hogy a költségvetés külön sorát nem fogadták el, ez nem tekinthető győzelemnek a bizottság részéről, de teljesen, teljes szívvel támogatom az első módosítás Vennekem úr részéről, és biztos vagyok abban, hogy ez a ö, magyarázat a szolvit javát szolgálja, amely nagyon, ha, ö, nagyon hatékony hálózat az európai polgároknak. Köszönöm szépen. Uh, Mrs. Rura asszony nincs itt ma, nem tudom, hogy kíván más szólni hozzá, Gebhard asszony. Nem Rülle asszony nevében, csak azt szeretném támogatni, amit a kolléga az előbb elmondott. Ha jól értettem, a bizottság válaszából, ami tulajdonképpen szerintem nem adott választ Fögrek úr kérdésére, szociáldemokraták számára nagyon fontos, és erről már vitát is folytattunk, hogy ezeket a forrásokat hogyan fogjuk felhasználni. 97% került felhasználásra, és a bizottság legkésőbb júniusig jó lenne, ha közölné, hogy pontosan hogyan kerültek felhasználásra ezek a források, hogy a következő költségvetés szempontjából megfelelő következtetéseket tudjunk levonni. Elnök rendben. Akkor viszont szeretném most a bizottságnak megadni a szót. Nem tudom, hogy értette a kérdést, mit vár a parlament. Ezt a költségvetést arra hoztuk létre, hogy a szolvitot segítsük, népszerűsítsük, és a jelentések nyomtatására. A tagállamok résztvevőinek az éves szemináriumokon való részvételének, a költségeinek a megtérítésére. Uh, Én azt hiszem, hogy az volt a javaslat, hogy uh, egy átfogóbb magyarázatot kapnánk önöktől írásban, részletes bontással. Köszönöm a megjegyzését, de esetleg ezt kérhetnénk? Uh, vous permettez que je hadd mondjam franciául, mert akkor talán nem lesz félreértés a tolmácsolás részéről, ha bár nagyon hozzáértő tolmácsaink vannak. Azt szeretnénk, hogy legkésőbb júniusban az Európai Bizottság tájékoztasson bennünket pontosan arról, hogy hogyan használták fel ezeket az összegeket. És örömmel fogadnánk ezt írásban, hiszen ez lenne a legegyszerűbb és a legjobb tulajdonképpen legkésőbb júniusig szeretnénk, hogyha beleegyeznének abba, hogy ezt megtegyék. Igen. Egy táblázatot tudunk küldeni részletes kiadás kimutatással. Igen, én is így értettem, tehát egy eh, számadatokat eh, tartalmazó részletes bontásról van szó, elnök. Én azt javasolnám, hogy eh, a biztosnak egy feljegyzést fogok küldeni arról, hogy a szakbizottságunk mit vár. Remélem, hogy igenlő választ kapunk, még mielőtt hivatalából távozik. Most pedig arról kell szavaznunk, Elfogadjuk-e a költségvetésre vonatkozó véleményt a Kokobu felé a mentesítéssel kapcsolatosan? Két dologról kell szavazni. A négyes bekezdéssel kapcsolatos első módosító mellett kiszavaz, ellene. Egyhangulag elfogadva. És most az egész véleményről szavazunk mellette, ellene. Akkor elfogadtuk. Tehát ezt továbbítjuk majd a Kokobu felé, és köszönöm Vantaken úrnak, hogy ilyen zökkenőmentesen vezényelte le az első véleményét itt a szakbizottságban. Annyira sikeres volt, hogy biztos vagyok benne, hogy a néppárt koordinátora ennél ambiciózusabb jelentésekkel fogja majd megajándékozni. Tehát ez volt a ma egyetlen szavazása, most pedig Örömmel üdvözlöm a spanyol szociális és fogyasztóvédelmi politikáért felelős főtitkárt, eh, Francisco Mozza Zapatero urat a szakbizottságunkban, és szeretném megkérni, hogy szóljon a spanyol elnökség törekvéseiről, azokkal az anyagokkal kapcsolatosan, amelyek az illetékességi körébe tartoznak így konkrétan a fogyasztóvédelem, a az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás és a textilekkel kapcsolatos anyag. A miniszterükkel találkoztak a koordinátorok, és a miniszter azt számos érdekes gondolatot vetett fel, például a szociális kirekesztés kapcsán, és gondolom, hogy ön is ezeket meg fogja említeni, hiszen ezek a mi szakbizottságunk számára is érdekes szempontok, és a kollégák részt vesznek ezekben a kezdeményezésekben. Tehát ezzel tulajdonképpen a bevezetőmet le is zárom. Megadom a szót, és utána a kollégáimnak biztos lesznek kérdései önhöz. Tehát öné a szó, főtitkár úr. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Hölgyeim és uraim, először is annyit szeretnék mondani, hogy Spanyolország nagy izgalommal vette át a soros elnökséget a tanácsban. Ugyanis ez alkalmat biztosít arra, hogy együttműködjünk e, az európai intézményekkel az európai projekten. Reméljük, hogy Spanyolország e, szociális előrehaladást fog tudni elérni és gazdasági előrehaladást is. Nagyon fontos időszakban vesszük át a soros elnökséget, ugyanis a Lisszaboni szerződés most lép életbe. Ez az uniónak a működését fogja meghatározni, és olyan eszközöket biztos, biztosít számunkra, amelyekkel a jövőbeli kihívásokkal jobban szembenézhetünk. Most új feladataink lesznek, új hatáskörünk, és így jobb Európát sikerült talán felépítenünk. Megpróbáljuk az állampolgárok jogai és a belső piac közötti egyensúlyt megtalálni. azért, hogy a szolgáltatások és az áruk nyugodtan mozoghassanak, és ugyanakkor a fogyasztók jogait is biztosíthassuk. Azt akarjuk, hogy az állampolgárokat megvédjük, és ők ismerjék is a jogaikat, és ezért bíznak majd a belső piacban. Tehát vannak olyan szempontok, amelyekkel kapcsolatban lesz munkánk, a harmonizáció, amely szintén felveti a fogyasztói jogok kérdését, ugyanis Európa szociális modellre épül, és közösek a feladataink is. Európa ennek nagyon jó példája, és a jogokat épp ezért kell megerősítenünk, és ez azt jelenti, hogy először is el kell ismerni a fogyasztók jogait. Az irányelv azt jelenti, hogy bizonyos országokban az alkalmazással eh, lehetnek problémák, ezt láttuk a legutóbbi üléseinken is, amikor e, az egyik tagállam e, az irányelv szövegével kapcsolatban a kétségeit fogalmazta meg. A spanyol elnökség reméli, hogy a belső piacot úgy tudja e, javítani, hogy nem károsít meg senkit, tehát hogy mindenkinek ugyanazokat a jogokat biztosítja. Magas szintű garanciát szeretnénk biztosítani, ugyanakkor a szubszidaritást is. Ezért mozgástérre van szükség, hogy a különböző államok megvizsgálják, hogy hogyan tudunk előrelépni. Ezt a spanyol eh, elnökség is megvizsgálja. Nyilvánvalóan konszenzussal kell ezt elérnünk, és ezért mi olyan intézkedéseket és megállapodásokat tervezünk, amelyek segítségével sikerül ezt a konszenzust elérni. Ezért párbeszédet és részvételt eh, szeretnénk elérni. Ugyanis minden érdekelt fél véleményét szeretnénk meghallgatni az Európai Parlamenttől, a fogyasztóvédelmi csoportoktól. Tehát mindenkit bele akarunk vonni ebbe a folyamatba. Ezt jelenti a párbeszéd, amelyel elérjük az irányelvvel kapcsolatos konszenzust. megvizsgáljuk, hogy milyen lehetőségei vannak a vegyes harmonizációnak. Ez nem egy végleges vélemény, de már a múltban is foglalkoztunk ezzel a kérdésekkel, és majd a tanács is talán eldönti, hogy a vegyes harmonizáció az megoldás lehet-e. Szeretnénk elérni a legmagasabb harmonizációt, ott, ahol leginkább elér, egyetértünk. Jelenleg ez egy lehetőség, amelyet fel kell használnunk. Ez a vegyes harmonizáció a legutóbbi tanácsülés számára is fontosnak tűnt a különböző országokban, de meg kell vizsgálni, hogy a belső piac ezt hogyan tudja felhasználni. A következő fél hónap, fél évben szeretnénk az irányelvvel kapcsolatban konszenzust elérni. Nagyon fontos, hogy az elnökségre ne csak az elkövetkezendő fél év keretében gondoljunk, hanem az elkövetkezendő másfél év keretében. Azért, hogy a belga és a magyar elnökséggel együttműködve e, elérjük a sikeres e, eredményeket. A textilekkel kapcsolatos e, irányelvet megpróbáljuk felülvizsgálni, és egyszerűsíteni és javítani a jelenlegi keretet az új szálakkal kapcsolatban. Ezen kívül azt is szeretnénk elérni, hogy a fogyasztók az innovatív termékeket fel tudják használni. A tanács tulajdonképpen már november óta megegyezett abban, hogy mit is szeretnénk. A bizottságnak az beleegyezésével kapcsolatban még vannak fenntartásaink, lesznek még majd üléseink márciusban, februárban, és reméljük, hogy a tagállamokkal sikerül majd konszenzust elérni azért, hogy aztán az első fél évben elvégezhessük a munkánkat. Harmadik fő terület az én hatáskörömben az a termékbiztonság kérdése. Megvizsgáljuk a 2001-2005-ös irányelvet. Nem biztos, hogy ebben a fél évben befejezzük az ezzel kapcsolatos munkát, de mivel ennek közvetlen hatása van az állampolgárokra, fontos, hogy elkezdjük. Az, az állampolgárok nagyon érzékenyek a biztonságra, mi ennek tudatában vagyunk, tehát a gyorsriasztású rendszert megvizsgáltuk a termékbiztonság szempontjából, és a spanyol elnökség bizonyos intézkedéseket átvizsgál, például a vámhatósággal való együttműködés, a jobb átláthatóság, és jobb szabványok, jobb normák azért, hogy magasabb biztonsági szinteket érhessünk el. Majorkában lesz egy ülés a termékbiztonsággal kapcsolatban, június 10-én és 11-én, és szeretnénk, ha a parlament is részt venne ezen az ülésen. Azért, hogy döntő határozatokat hozhassunk. Megpróbáljuk a termék kockázatot új módon vizsgálni a termékbiztonsággal kapcsolatos hatóságok segítségével a termelőket és a forgalmazókat is szeretnénk bevonni, elsősorban a gyorsriasztású rendszer kérdéseiben. Nos, ezek a fő területek, amelyekkel a spanyol rendőrség szeretne dolgozni, és reméljük, hogy önökkel, önök is támogatnak bennünket. A Lisszaboni szerződés végrehajtása során reméljük, hogy világosan látszik, hogy milyen szakpolitikákat akarunk kifejleszteni a fogyasztóbiztonsággal kapcsolatban. Ugyanis először is fel kell ismerni a problémákat azért, hogy aztán hatékony politikákat és válaszokat találjunk ezekre. Mindenkinek köszönöm, hogy itt felszólalhattam, és készen állok a kérdésekre. Well, uh, Köszönöm szépen Mr. Szabatéró úrnak. Számos nagyon érdekes dolgot em- említett, különösen a termékbiztonságival kapcsolatos bejelentése. Először is megkérem a frakciók koordinátorait, hogy kérdéseket tegyenek fel, és utána megnyitjuk a teret a vitának. Kére valaki más szót? Schwab úr következik. Köszönöm, Köszönöm elnök úr, főtitkár úr. Először is szeretnék az Európai Néppárt nevében köszönetet mondani, hogy ilyen gyorsan megjelent és bemutatta a spanyol elnökség programját. A Lisszaboni szerződés hatályba lépése, lépését követően a miniszterek tanácsa valóban európai ügyként kell, hogy működjön, és nem 27 tagállam egyesületeként vagy, vagy gyülekezeteként. Éppen ezért most abban a helyzetben leszünk, hogy Európát tovább lendítsünk. A bevezetőjében számos dolgot említett, két dologra szeretnék visszatérni. Először is az Európai Bizottság javaslatát említette egy jogi keret létrehozására a fogyasztóvédelem kapcsán. És nagyon hálás lennék, hogyha a mi megfontolásainkat célzottabb formában, talán kevésbé ambiciózusabb, de egyszerűbb és célzottabb formában támogatná. Azt kérdezném öntől, hogy ön a tanácson belül mit tenne annak érdekében, hogy ezt az irányelvet vonzóbbá és átláthatóbbá tegyük a polgárok számára. Itt ugyanis nem pusztán arról van szó, hogy összevonjuk a 27 tagállamban létező érvényes szabályokat, hanem orientáltabban kell majd kialakítani az irányelvet úgy, hogy a polgárok, a fogyasztók és a vállalatok számára ez előnyt jelentsen, és a belső piac ott, ahol még nem kellőképpen érett, tovább fejlődhessen. Másodszorban pedig amit szeretnék ismét felvetni, habár én nem vagyok jelentéstevője a témának, az általános termékbiztonságra vonatkozó irányelv. Két-három éve az úgynevezett árucsomagban számos intézkedésről döntöttünk. És amennyire én tudom, nem minden zárult le végérvényesen, de minden esetre az általános termékbiztonsággal kapcsolatosan számos kérdésre vissza kell térni, így például az általános tájékoztatásra, tájékoztatási rendszerre. Hogyan lehet ezt jobban, hatékonyabban, gyorsabban működtetni? Először is a tagállamoknak be kell adniuk bizonyos információkat ebbe a rendszerbe, másrészt pedig lehetővé kell tenni számukra, hogy ezt a rendszert használni tudják. Tehát örömmel hallanám, hogy a spanyol elnökség ezeken a területeken mit tervez. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen, Malcolm, és köszönöm a főtitkár úr nagyon kiváló bevezetőjét. Én is örülök, hogy már ilyen korán ellátogat a parlamentbe, hiszen rendkívül fontos ezeken a területeken együttműködni a parlamenttel. Ez különösen fontos téma, most, hogy a Lisszaboni szerződés megszületett. A Lisszaboni szerződés azt is jelenti, hogy a fogyasztóvédelem nagy mértékben összefonódik a szociális politikával. A fogyasztóvédelem horizontális területté vált a hármas cikk értelmében, ami azt jelenti, hogy felértékelődött a polgárok számára az eddigiekhez képest. És a vitát természetesen össze kell kapcsolnunk a fogyasztóvédelemre vonatkozó irányelv vitájával is, a harmonizáció kérdésével, hogy milyen szintű legyen a harmonizáció, milyen szinten jöhet létre a harmonizáció ezen a területen. Itt néhány központi kérdésre kell válaszolni ennek kapcsán. Ha megnézzük, hogy a Lisszaboni szerződés felértékeli a fogyasztó védelmet, akkor nem engedhetjük meg magunkat, hogy végül is megnyírbáljuk, vagy, vagy hogy csorbuljon a fogyasztók védelme bizonyos területeken mint ahogy ez következne a bizottság által előterjesztett javaslatból. A parlamentben azt hiszem, hogy egyetértünk Patri asszony állásfoglalása kapcsán, hogy egyfajta vegyes harmonizációra kerüljön sor. Természetesen mindenki törekszik a harmonizációra, ezt a definícióban meg lehet tenni, de bizonyos területeken meglehetősen eltérően alakultak a jogszabályok a tagállamokban, tehát a harmonizáció azt jelenteni, hogy bizonyos tagállamokban meghatározott jogokat vissza kéne vonni, ami nyilvánvalóan elfogadhatatlan, hiszen ez azt jelenteni, hogy végezetül a polgárok még kevesebb Európát szeretnének látni, mint amit a jelenlegi szkeptikus vélemények tükröznek. Éppen ezért remélem, és várom az önnel való párbeszédet. Még egy dolgot szeretnék megemlíteni, a textilek kérdését. A termékbiztonságról Schwab úr már szólt, ehhez csak csatlakozni tudok, de most rátérve a textiliákra. Nagyon fontos, hogy egyszerűsítsük az új termékek engedélyezését és a fogyasztóvédelemnek, a fogyasztók biztonságának szintén magas szinten kell érvényesülnie. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy a vállalatokat korlátozzuk-e, vagy akadályozzuk-e abban, hogy új termékeket piacra vigyenek. Nyilván nem ezt akarjuk. Ha új termékeket akarnak a piacra vinni, akkor meg kell vizsgálni például, hogy milyen allergén anyagokat tartalmaznak ezek. Ez számunkra, és különösen az én frakcióm számára különösen jelentős, hiszen így lehet gondoskodni a termékbiztonságról a fogyasztók felé. Ha új termékeket piacra akarnak vinni, nyilván a vállalatok ebből jövedelemre is szert akarnak tenni, de ezt hozzáadott érték alapján kell, hogy tegyék. És végezetül, elnézést, hogy kicsikét hosszabban szólok, a szolgáltatási irányelv megvalósítása számomra különösen fontos. A szakbizottságunk a koordinátorok ülésén már megfogalmazta, hogy a nemzeti parlamentekkel leülünk és megvizsgáljuk a megvalósítást, illetve az ezzel összekapcsolódó szociális jogok érvényesülését. Ezt a jövő hónapok során, az elkövetkezendő hónapok során fogjuk majd megtartani, és szeretnénk, hogyha aktívan az elnökség is vezető szerepet játszana ebben. Köszönöm szépen! Uh, uh, Mr. Buzoy úr következik. Köszönöm szépen, románul szeretnék beszélni. Köszönöm szépen, és köszönöm a főtitkár úrnak is, hogy eljött ma hozzánk. Nagyon sokat várunk a spanyol elnökségtől. Kezdjük azzal a ponttal, amely szerint az európai architektúrának ön szerint új alapjai vannak a Lisszaboni szerződés formájában. Én úgy tudom, hogy ön beszélt a fogyasztók védelméről, és nagyon nagy figyelemmel követtem, amit mondott. Ez a kérdés számunkra is nagyon fontos, és az 2010 e- első hat hónapjában meg is kell ezt vitatnunk. Nem szeretnék nagyon sok részletbe bocsájtkozni, és szeretnék Rosol kollégának is lehetséget adni, aki, árny, aki a, a, az ALDE e, árnyék jelentéstevője, azonban szeretnék néhány szót elmondani. Én egy új tagállamból érkeztem ide, és tudom, hogy az embereknek különböző tapasztalatai vannak a területen tő, ö, hozott jogszabályokat illetően, és ez nem csak az európai polgároknak terem nehézséget, mégpedig az, hogy egyre mobilisabbak vagyunk, vagy szeretnénk lenni, és akinek több ügye van több tagállamban, az úgy érzem, hogy ez befolyásolja az üzletmenetet, és a kis és középvállalkozásoknak nincs akkora forrásuk, hogy alkalmazkodni tudjanak a különböző tapasztalatokhoz és jogi hátterekhez a különböző tagállamok fogyasztóvédelmi szabályozásában. Tudom, hogy nagyon nehéz lesz a lehető legmagasabb szabályok szerint szabályozni minden kis részletet fogyasztóvédelem területén. Azt gondoljuk, hogy a vegyes harmonizáció mégis jó megoldás. Kérem, hogy mondják nekem, hogy vajon a spanyol elnökség támogatja-e a a vegyes harmonizáció gondolatát, és hogyha támogatják-e a bizottság javaslatait, és hogy vannak-e módosításaik, illetve melyek azok. Köszönöm szépen, Buzoly úr, mondja az elnök. Papakis és Rosfor úr, urak kértek szót, és még bárki más is kérhet szót. Papakis úr következik. Köszönöm, Ευχαριστούμε και τον Γενικό Διευθυντή για την διάθεσή του να ενημερώσει και μάλιστα. Köszönöm szépen. A főtitkár közvetlen módon tájékoztatott engel bennünket. A spanyol elnökség a fogyasztókra, a munkahelyekre helyezte a hangsúlyt. A gazdasági válság az különösen kiemeli a fogyasztók védelmének kérdését, ugyanis a válság alatt nagyon sok fogyasztó eléri a szegénységi küszöböt, és eladósodnak. Ezért szeretném tudni, hogy a spanyol elnökség az eladósodást fontos kérdésnek tartja-e, hogy a banki ágazat számára akarnak -e egy programot, hogy megvédjék a fogyasztókat. És pedig a bankoknak a mérgező termékeivel szemben, tulajdonképpen a toxikus termékeivel szemben és átgondolják-e, újra gondolják-e a banki és pénzügyi rendszert, hogy megvédjék a hitelet felvevőket. Köszönöm. Next is Mr. Rochefort. Rochefort úr, és aztán Ratley úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Főtitkár úr, köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk az ön előadását nagyon világosnak találtam, és ez nekem tetszik, tetszik, amikor világosan fejezik ki magukat az emberek. Az irányelv, és én nem régóta vagyok parlamenti képviselő, egy olyan témával foglalkozik, amelyel már régóta, amelyet már régóta kóstolgatnak Ön beszélt a szubszidiaritásról és a harmonizációról. Korábbi életemben és a francia soros elnökség sorat, során emlékezem arra, hogy Spanyolországban beszéltek egy e, kereskedelem szabályozási rendszerről, amely a régióknak olyan autonómiát és szabadságot adott, amely eh, nem eh, mondott azért ellent a eh, globalizmusnak. Tehát valószínűleg amikor célzottan akarnak megoldani kérdéseket a vegyes harmonizációban, akkor ez valami hasonlós, hasonló lesz. Amikor a maximális harmonizációról beszélünk, akkor azt hiszi a fogyasztó, hogy őket maximálisan meg fogják védeni, pedig itt csak az országgal való harmonizáció maximális fokáról van szó. Tehát ezt a szemantikai kétértelműséget kellene eloszlatni azért, hogy eljussunk arra, hogy valóban maximális harmonizáció legyen a meghatározásokkal kapcsolatban, vagy olyan harmonizáció, ahol igazából minimálisan harmonizálunk, de azért a legmagasabb szinten szeretnénk a fogyasztókat megvédeni. A kérdésem az, hogy ideális helyzetben egy általános keretet kellene biztosítani a fogyasztók megvédésére, ugyanakkor rugalmasnak kellene maradnunk azért, hogy mindegyik országban lehetőséget biztosítsunk arra, hogy megőrizzük a jogokat. Ezt egy irányában elég nehéz megtenni, hiszen bele kell vennie a, a fogyasztóknak az új szokásait is ki tudja, hogy 5-10 év múlva nem interneten, online fognak vásárolni az emberek. Ennek is benne kell lenni az irányelben. A, ma reggel egy ö, újságban azt olvastam, hogy, a, hogy 2009-ben a technológiai termékek fogyasztása terén, tehát a televíziók, a magas felbontású tévék, stb. Már most is egy konvergens fogyasztást mutat nagyon fontos jellemzek vannak, amelyek a fogyasztókhoz kötődnek, nem csak a vásárlási szokásokhoz. Ezért a kérdésem tehát az, hogy hogyan foglalkoznak majd az irányelvvel úgy, hogy ne legyen merev a szövege, hanem tud majd alkalmazkodni az új helyzetekhez is, tehát rugalmas lesz. A kollégánk beszélt a gazdasági válságról, de nem csak az, hanem más is újfajta fogyasztási szokásokat hoz létre, és ezt az állandó változást hogy gondolják megoldani? Köszönöm. Uh, Mrs. Uh, uh, Rapti asszony következik, és még mindig van idő további hozzászólásokor a Rapti asszony könyvpöncsön. Köszönöm szépen. Amit el akartam mondani, legnagyobb részt Gephardt asszony már elmondta, és a többi kolléga is kiválóan kiegészítette. Én a következőt szeretném felvetni. A spanyol kormány és a spanyol soros elnökség azon kevés szocialista kormányok egyike, amelyek hatalmon vannak Európában. Én a szocialista pártot képviselem, és éppen ezért a reményeim erőteljesebbek, nagyobbak. Nevezetesen, hogy sikerül egy olyan irányelv szöveget találni, ami valóban a fogyasztók érdekeit szolgálja. Talán jobban, mint ahogy most gondoljuk. A főtitkár úr országa is, illetve a kormánya is ezt képviseli, de itt korábban az eddigi eredményekkel nem voltunk túlságosan elégedettek. És miután ilyen komoly reményeket táplálok a spanyol soros elnökséggel kapcsolatosan, talán inkább jó lenne a célokat csökkenteni, talán egyetlen egy célra lehetne összpontosítani. Ugyanis amit most mond, abból szeretnénk eredményt látni az elnökség végére. Tehát egy célra kellene összpontosítania, ami a fogyasztók érdekeit veszi figyelembe. Azt hiszem, hogy talán ma délután az elégedettségét fogjuk szolgálni, Rapti asszony én is szeretnék majd néhány szót szólni a konzervatív csoport részéről a vita végén. A nemzetközi szempontokról, ha hallhatnánk az elnökség munkája kapcsán, illetve konkrétan az ön munkája kapcsán, Említette a termékbiztonságra gal kapcsolatos jogalkotás előkészítését, és hogy júniusban egy konferenciára kerül sor, ami gondolom, hogy a mi bizottságunk számos tagja részt kíván venni, hiszen mi is igyekszünk minél több információt szerezni, ahogy az egyes dossziékon dolgozunk. Tehát ezeknek a kérdéseknek van egy komoly nemzetközi dimenziója is, különösen ami a termékbiztonságot illeti, itt globális szempontok is érvényesülnek a belső piacon. 2008-ban Kínában jártunk, és megvizsgáltuk ezeket a kérdéseket, és érdekelne ez a kérdés, ugyanis a az amerikai fogyasztóvédelemért illetékes kormánytag egy videokonferenciára hívott jövő héten, amin nem tudnak sokan részt venni, mert meglehetősen kis terem a rendelkezésükre. Tehát hogyan vélekedik ezekről a kérdésekről? A konferenciára esetleg gondoltak arra, hogy meghívják az amerikaiakat, illetve a kínaiakat, és ezáltal egy nemzetközi dimenziót kölcsönözni a rendezvénynek. A második kérdés amit szeretnék felvetni. Ha megvizsgáljuk a szakbizottság korábbi tevékenységét, aminek keretében figyelemmel kísértük a mi hatáskörünkbe tartozó jogszabályok átültetését. Nyilvánvalóan ez a tanácsot is érdekli. Az önök napirendjén is szerepelnek a legfontosabb irányelvek átültetésével kapcsolatos kérdések önhöz a, a fogyasztói hitel irányelv tartozik ezekből. És nagyon érdekes, hogy Rosfort úr is nagyon lelkes kérést közvetített ön felé, elhangzott az is, hogy jelenleg folyik a, folyik a vita harmonizáció mértékéről, legyen-e teljes körű, vegyes, vagy egyáltalán ne legyen harmonizáció. A fogyasztói hitel irányelv volt a célzott harmonizáció egyik kiváló példája. És gondolom, hogy a fogyasztói hitel irányelvből ez köszön vissza évek múltán. Vannak olyan kulcsfontosságú elemek ebben az irányelven, amit mindenféleképpen harmonizálni kell a tagállamok között. És a kollégák is néhány kérdés kérdésükben utaltak a visszafizetési képességre. Az a tény, hogy a belső piacért felelős főigazgatóság is vizsgálja a pénzügyi szolgáltatások keretében a visszafizetési képességet, talán alkalmat ad arra, hogy ezt a munkát folytassák. Itt bizonyos modellek kerültek bevezetésre az irányelv kapcsán, amit ki lehetne terjeszteni más területekre is, például a lakóingatlanokra. Tehát ha erről szólna néhány szót, én ennyit szerettem volna, és Gephardt asszony kér még szót, aminek nagyon örülök, ugyanis így egy második fordulót is lezárhatunk, és majd megadom a főtitkár úrnak a szót. Ha szabad, ha már itt a fogyasztói hitel irányelv szóba került, Szeretnék megemlíteni még egy pontot. Ebben az, ez az irányelv, tehát a fogyasztói hitel irányelv csak meghatározott összegre vonatkozik, amit most pontosan nem tudok, hogy mekkora. Ripó korég, kolléga felhívta a figyelmünket arra, hogy a kis hiteleket nem pusztán interneten, hanem SMS-ben is kínálnak általában fiatalok, akik nem igazán tudják végiggondolni, hogy ezzel eladósodnak a megcélzott közönség, ami komoly agályra ad okot. A belső piacért felelős, biztos, is jó lenne meghalni ebben az ügyben, hiszen ez egy nagyon sürgető téma, amit meg kéne vizsgálni és választ adni. nem engedhető meg, hogy fiatalok már az életük egy nagyon korai szakaszában eladósodjanak, és egész életük során egy lehetetlen fizetési kötelezettséget vállaljanak magukra, pusztán tudatlanságból. Tehát valamit kéne tenni, nem tudom milyen formában, de ezt a témát fel kéne vetni. Uh, a svéd kormány is szóba hozta ezt. 200 eurós összegről van itt szó. Van-e még kérdés a kollégák részéről? Főtitkár úr, akkor örömmel adom át a szót önnek. Kérem, hogy válaszoljon az elhangzott kérdésekre, és aztán foglalja össze az elhangzottakat. Köszönöm szépen Próbálok konkrét és rövid válaszokat adni. Számos kérdés közös volt a fel, témája, közös volt a felszólalak között, és néhány egyéb kérdés. Ezért közös választ adok. Beszéltünk a fogyasztói jogokról szóló irányelvről, és hogy mi lesz ezzel. Nem akarunk különböző tagállamok között ugrálni, de megnézzük, hogy együtt mit lehet intézni. A feltételeket szeretnénk a lehető legjobban harmonizálni a belső piaci fogyasztójogok területén. Van még egy dolog, és a felszólalók ebben egyetértettek, az a tény, hogy nem szabad korlátoznunk azokat a jogokat, amelyeket a fogyasztók korábban már élveztek nagyon komplikált lenne elmagyarázni egy állampolgárnak, hogyha ha korábban vissza lehetett vinni egy terméket egy üzletbe, mindenféle megkötések nélkül, és hogyha az irányelv most valamit maximálna ebben ezen a téren, akkor a fogyasztói jogokat úgy javít, javítása érdekében ennek semmi értelme nem lenne hogyha egy termék életre, élethosszígtartó garanciát élvez, és, és majd harmadik évben eltörik, vagy elromlik, akkor nagyon komplikált lenne megmagyarázni az állampolgárnak, hogy miért nem érvényes már a garancia. Azt szeretnénk, hogy a fogyasztók azt gondolnák, hogy nem vesszük el tőlük korábban élvezett jogokat, hanem pont az ellenkezőjét szeretnénk elérni. Ebben a tekintetben elnökségként és a bizottsággal együttműködve azt szeretnénk elérni, hogy értelmes válaszokat tudjunk adni a fogyasztóknak, a polgároknak, és vegyes harmonizációs megoldásokat találunk. Elnökségként azt gondolom, hogy a legjobb megoldást kell találnunk, amiben a legtöbben egyetértenek hiszen csak így lehet egyetértést elérni, de ezen sokat kell dolgozni. A termékbiztonsági irányelvet hozták szóba, amelynek a felülvizsgálatban kilenc célkitűzés van. Az egyikük az, hogy harmonizálni kell mindenféle ennek ellenmondó helyzetet, egyszerűsíteni kell a folyamatot, meg kell erősíteni az átláthatóságot, ideiglenes intézkedéseket kell áttekinteni, a piacfelügyeletet be kell építeni, és tanulmányozni kell a nem biztonságos termékek nyomon követhetőségét, a piac ellenőrzési mechanizmus, mechanizmusokat, ennek három módja van. Egyszerűsíteni kell azt, ami már egyszer harmonizáltunk. Több harmonira kell törekedni, és harmadszor meg kell nézni azt, hogy miként lehet utókövetni a technológia felhasználást és a termék követhetőséget. Ezen mind együtt kell dolgoznunk és ezt a, a értekezleten tudjuk elérni koordinált módon, az iparral, a, fogy, a termelőkkel és a fogyasztókkal, valamint az európai intézményekkel összhangban. Gebhardt asszony a fogyasztók védelméről beszélt, és hogy arról, hogy nem szabad ezeket a jogokat csökkenteni. Nem lehet olyan ö, Európát építeni, amelyben a jogokat csökkentjük. Lehet, hogy nem lehet egy irányelve mindent harmonizálni, de azt kell elérnünk, hogy a fogyasztók ne érezzék azt, hogy visszaléptünk. És ezzel is együtt kell működnünk. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy a belső piac, piac szaványosítására törekszünk. Amit érdemes lesz megvizsgálni. Ami a textileket érinti, van itt egy szöveg, amely nagy eltértésre talált, és lehet, hogy a szabályozási keretet tudjuk rugalmasabbá tenni, mindezt a fogyasztók védelme érdekében. Igaz, hogy a szabály, szabályzat, a rendelet szövege lehetővé teszi, hogy más más helyzeteket is gyakorlatba ültessünk, ahol az idők során ezt ki lehet alakítani. És felismerjük azt, hogy a textilről, a textilről kapcsolatos szabályozásban elkötelezzük magunkat a fogyasztók védelme felé. Bármit is teszünk, az új textilekkel kapcsolatban, az új anyagokkal kapcsolatban, az nem ronthatja a fogyasztók magas szintű védelmét. A fogyasztói hitelekről szóló irányelvre több felszólaló is hivatkozott. Egyelőre számos tagállammal tárgyalunk, és nagyon érdekes lesz az, hogy a bizottsággal együtt is tisztában vagyunk az, hogy mi történik, és megnézzük azokat a módokat, amelyel a helyzeten javíthatunk. Én is tisztában vagyok azzal az aggodalommal, amit a szakbizottság oszt, és nem fogjuk szem előtt éveszteni. Ami pedig a vegyes harmonizációt illeti. Ahogy az legutóbbi tanácsülésen is láttuk, voltak sokan azt mondták, hogy könnyű lesz elérni a teljes harmonizációt, mások azt mondták, hogy nem. Legalább három fejezet van, amelyben teljes harmonizációt lehet elérni, ez pedig a jogok harmonizációja, amely ugye egy kicsit komplikáltabb fejezet. Ez olyasmi, amit nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy elnökségként miként, miként tudjuk megtalálni a legjobb megoldást az, az irányelv előmozdítása érdekében. Kompakis úr is felszólalt. Teljesen egyetértek pár dologgal, amit elmondott. És amit a és van egy szociopolitikai oldala, amit mondott, és egy fogyasztói oldala. Tisztában vagyok azzal, hogy válság idején nem tudunk egyik oldal jogán sem csorbítani. Egyelőre azonban, hogyha előre akarunk lépni a jogok területén, ami egy nagyon széles körű vitát feltételez, akkor nem szabad szem előtt tévesztenünk azt, hogy mit ajánlhatunk fel minőségfejlesztés terén, tekintettel a termékekre és a fogyasztók védelmére egyaránt. mondott még néhány dolgot az szegénység elleni harcról, és nem véletlen, hogy 80 millió embert fenyeget az elszegényedés veszélye Európában, tehát garantálnunk kell, hogy ennek az embereknek meg tudjuk mutatni, hogy ez nem fog megtörténni, és a helyzetük nem lesz rosszabb. A 2020-as stratégia alapvető jelentőségű, meg konkrét intézkedéseket fogalmaz meg a szociális kohézió érdekében és a minőségi munkahelyek érdekében, és szeretnénk elérni, hogy ezt is ide beemeljék. Pénzügyi rendszerek. A fogyasztók szempontjából vannak eszközeink, és a kormányom szemszögéből engem biztosítottak arról, hogy meg is, megvizsgáljuk, és ezt tegnap meg is tettük. Roxford úr a szubszidiaritásról beszélt. Tény, hogy mi egy teljesen centralizált ország vagyunk Spanyolországban, Ön két dologról beszélt, amit én fontosnak találtam. Az egy részről a rugalmasság, annak érdekében, hogy gyorsan át tudjuk venni, gyorsan tudjunk alkalmazkodni a technológiai előrelépéshez, hogy nem maradjunk le. Ez egy olyan téma, amit egy ö, fordított módon kell megnéznünk a fogyasztóvédelem tekintetében, és együtt kell működni a fogyasztóvédelmi irányelv eh, elveivel, például az online vásárlás eh, tekintetében eh, elérhető biztonság, itt is szeretnénk a fogyasztók védelmét biztosítani. Ezek olyan tér, témák, amiket szintén meg kell vizsgálnunk. Ami a rugalmasságot illeti, Elnézést, hogyha ismétlésekbe bocsátkozom, ez megint a vegyes harmonizáció elnyője eh, alá esik. Most egy, megint egy eh, spanyol elnökségi példát eh, hozok fel az ön kérdésére válaszol. Nekünk egy meghatározott harmonizációnk van, ami előrelépést segít, így tudunk jobb, biztonságot nyújtani a fogyasztók számára ezt meg kell néznünk az európai belső piacon, és meg kell találnunk azokat a helyeket, ahol egyensúly található, és a vegyes harmonizáció révén tudjuk majd ezt elérni, szerintem. Rakó úr. Disculpará lo de los gobiernos socialistas. Eh, Most itt nem a szocialista kormányokról van szó, de célkitűzésre szükség van. Hát majd a hat hónap végén lesz könnyű megmondani, hogy sikerült elérnünk a célkitűzéseket, vagy nem. Hát mondhatnám azt is, hogy lehetne a textilekkel kapcsolatos dokumentum is a végeredmény. De a fő gondolat az, hogy ez a szöveg biztosítsa azt, hogy egyetlen európai állampolgárnak sem csorbítjuk a jogait. Ön is épp olyan jól tudja, mint én is, hogy tulajdonképpen ezt akarja mindegyik intézmény és mindegyik ország is, ezt osztjuk, ezt a óhajt. A korábbi tanácsüléseken ugyanakkor, vagy tanács soros elnökség során az történt, hogy azt akarták elérni, hogy ne csorbítsák meg a jogokat. Az elkövetkezendő elnökségek azt akarják biztosítani, hogy a spanyol, vagy a belga, vagy a magyar elnökségnek, elnökség által elért eredmények a legpozitívabbak legyenek. Nagyon reméljük, hogy a fogyasztói jogok területén előrelépünk, ugyanis az európai állampolgárok jövőbeli jogairól van szó. Harbour úr Jó, értem a majorkai üzenetet, küldjük a meghívásokat, és a dokumentumokat is, hogy tanulmányozhassák őket. Nagyon fontos, hogy már a viták kezdetén minden intézmény képviselve legyen. És a nem hivatalos kapcsolatok felvételőkér pontosan azt akartuk hangsúlyozni, hogy sikeresen záruljon majd ez a konferencia. Hát ezt szoktuk tenni, és, és a jövőben is ezt fogjuk tenni. Azt remélem, hogy júniusban, amikor tökéletes az időjárás arra, hogy a Baleár-szigeteket élvezzük, akkor azért remélem, hogy tökéletes alkalom lesz arra is, hogy a fogyasztók és az élelmiszerbiztonság kérdését is sikeresen megoldjuk. Szeretnénk Kínát is meghívni, hiszen ők nagyon fontosak a termékek nyomon következhetősége szempontjából. És a veszélyek elkerülésének céljából egy riasztási hálózat felállítására hoz ők is fontosak. Tehát ezeket mind bizottságokban, mind kétoldalúan nagyon fontos figyelembe venni, és fel kell használni minden alkalmat arra, hogy ezen a hálózaton e, javítsunk. Ezért működünk együtt Kínával, az Egyesült Államokkal és más országokkal, és a termelést és a e, árukat és a szolgáltatásokat is e, megvizsgáljuk, mert ez nagyon fontos a jelenlegi helyzetben. Nagyon köszönöm, elnök. Nagyon szépen köszönöm ezt a széles körű áttekintést és valóban a fogyasztó védelemmel, fogyasztói jogokkal kapcsolatos jelzései nagyon fontosak, különösen Schwab úrnak, akik, aki ennek az anyagnak a jelentéstevője. Nagyon várjuk mindannyian, és reméljük, hogy még részletesen megtárgyalhatjuk majd. Amikor Tanandaum asszonynal beszélek a jövő héten, akkor őt is elhívom erre a konferenciára, ami a termékbiztonsággal foglalkozik, azért, hogy az Egyesült Államokat is képviselje valaki. Gondolom, hogy Rapti asszony is megelégedett ezekkel a válaszokkal. Három hét múlva megy egy küldettség Spanyolországba. Sajnos én nem tudok egy családi esemény miatt elmenni, de a kollégák majd mennek Madridba és más országokból is. Tehát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, köszönjük a munkát, és azt hiszem, hogy én is a, kollégá, a kollégák nevében sok sikert kívánhatok.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 on va, on va vérifier, on va corriger. Oui, café, s'il vous plaît. On va corriger. Oui, café, s'il vous plaît. You want coffee? Yes, yeah, yeah. Uh, we're just waiting for Mr. Turmes to arrive, so we will just have... Turmes úrra várunk, úgyhogy egy kis szünetet tartunk, amíg megérkezik hogy a gyógyszerekkel kapcsolatos anyagokat megvitassuk. Uh, Kedves kollégák! Megérkezett Turmes úr. Claude, itt van a kártyád, vagy a, a név táblád. Jó, tehát akkor a farmak, farmakovigilanciáról beszélhetünk akkor jönnek azok is, akiknek még közük van hozzá, de Fax úr nincs itt, Zion úr és Szavini. Csodálatos árnyékjelentéstevő testület segíti a munkáját. Nos, akkor most te öt percet késtél, mert mi már előrébb járunk de reméljük, hogy ezt a farmakovigilanciai munkát most bemutatod. And probably with some EPO itt biciklivel jöttem, és úgy gondoltam, hogy ez segít, de mégsem sikerült ideérnem időben. Nagyon gyorsan bevezetném akkor a témát. Gondolom a kollégák olvasták a véleményemet. Alapvetően, mint ahogy már bejelentettem, az IMCO keretein belül azokra a kérdésekre kell összpontosítanunk, amelyek a legfontosabbak. Ezért nem fejtettem ki ezeket olyan mértékben, mint ahogy az NV ezt megteszi. Szeretném fokozni a betegek szerepét, ugyanis krónikusan mulasztások történnek meg a mellékhatások jelentésével kapcsolatosan. További lehetőséget kellene a betegek számára biztosítani, hogy a rendszerbe bekerüljenek. Az egyik probléma a betegekkel az, hogy ők nem szakértők, tehát ha rosszabbul érzik magukat egy gyógyszeres kezelés eredményeként, akkor azt a saját érzelmeikkel is összekeverik, amelyek eh, nem tudományosan megalapozottak. Tehát eh, egy olyan rendszerre van szükség, ahol a potenciális eh, káros hatások elkerülhetnek, vagy bejelentése kerülnek egy olyan testülethez, amely képes elemezni a valós hatást, és megkülönböztetni azt a szubjektív érzéstől a nemzeti hatóságok szakértelmére támaszkodnánk, a nemzeti hatóságok kapnának információt a betegektől, kórházaktól, orvosoktól, vállalatoktól. Ők vannak ugyanis a legjobb helyzetben ahhoz, hogy alaposan elemezzék az információt. Aztán ez az információ átkerülne az európai farmakovigilanciai rendszer be a nemzeti hatóságoktól. Tehát lenne egy olyan rendszer, ahol európai szinten megoszthatnánk az információkat. Én úgy tájékoz, engem úgy tájékoztattak, hogy egy ilyen rendszer megoldhatná a káros hatások jelentéstételével kapcsolatos problémát, és lehetővé tenné, hogy hogyan kezeljük ezeket az információkat, szétválasztva a releváns információkat a nem relevánsaktól. További lehetőségekre lenne szükség az orvosi szakma és a fogyasztók számára, hogy hozzáférhessenek a farmakovigili vigilanciai adatbázishoz, gondolom, hogy észrevették a kollégák, hogy én javasolok néhány részt törölni a bizottság szövegéből, ugyanis ezek szerintem gyengítenék a fogyasztók, a betegek lehetőségeit. Az egyik a gyorsított eljárással kapcsolatos, ugyanis már létezik gyorsított eljárás olyan gyógyszeres kezelés esetében, például az AIDS kapcsán, és ezt a kaput nem szeretnénk túl szélesre tárni. Inkább a bizottságtól egyfajta összefoglalót várnánk, amelyek eh, szerepelnek a gyógyszerkészítmények tájékoztató iban is. Ugyanis a betegek számára a jelenlegi tájékoztatási rendszer lehet, hogy túlságosan bonyolult, ennél tömörebb információra lenne szükség. Habár itt fennáll annak a kockázata, hogy bizonyos fontos információ nem jut el a beteghez. Ennyit kívántam elmondani, és most a kollégák hozzászólását várom. Köszönöm szépen, mondja az elnök, köszönjük a jelentésedet és a módosító javaslatokat. Fox úr is megjelent, úgyhogy most az árnyék jelentéstevők kapnak szót, illetve a szakbizottság egyéb tagjai, ha szólni kívánnak, akkor, akkor kérem Dan úrnál jelezzék. Venyó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni Claude Türmesnek a jelentését, és én kedvezően támogatom, ugyanis ő, ő foglalkozott a bizottság több problémás javaslatával az irányelvben vannak pozitív vonások is. Szeretnék az információk átláthatóságát biztosítani és racionalizni a rendszert azért, hogy hatékonyabbá és reaktívabbá tegye ezt a rendszert. Ezért javasolnám, hogy a a betegeket jobban tájékoztassák, de ennek azzal a feltétellel, hogy a nemzeti és regionális központokon keresztül menjen el. Ugyanis, hogyha a fogyasztók, a betegek saját maguk közvetlenül hozzáférhetének az adatbázishoz, az talán egyszerűen túl sok lenne nekik egyszerre. a gyógyszereknek a, a, a, a mérg, tehát a mérgező hatásának az összefoglalója az most már nem lesz benne. Ezt én jónak tartom, mert nem feltétlenül lett volna hasznos a betegek számára. Van egy olyan kérdés, mint például az új engedélyezési e, feltételes engedélyezési eljárás 21 a cikk. Ennek a az eljárásnak kivételesnek kell maradni, és nem szabad, hogy a szabály ez legyen. Aztán támogatom az állami finanszírozást, nem zárkozom el egy olyan finanszírozási formát elől sem, amely a amely az ügynökségek és a gyógyszergyártó cégek ne közvetlen kapcsolatban lennek. Tehát ne ők legyenek egyszerre a bírák és a, a felek, peres felek is. Ugyanakkor nem elegendő, amit az ügynökségekkel kapcsolatban mondtak. Ezen kívül szerintem más szempontok is vannak, amelyekkel nem foglalkoztak. Az Európai Gyógyszerügynökségnek a struktúráját illetően a bizottság javaslata túl bonyolult, és nem igazán ad választ a farmakovigilancia és az ügynökség függetlensége kérdésében. Szerintem eh, az új szervekben mindhét 27 eh, tagállamot eh, képviselni kellene. Ezen kívül el kell kerülni, hogy a betegek őket arra ösztözönzzük, hogy a hatóságoknak, az illetékes hatóságoknak közöljék az összes információt. A generikus gyógyszerek a szociális védelem területén nagyon fontos, tehát ezennek a fékezése nélkül hiszen ezek is gyógyszerek, nem szabad, hogy az eljárásokat veszélyeztessük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ványi asszony. Pavanovó asszony következik, és aztán Fox úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az előadónak a munkájáért. Igen, nagy szükség van arra, hogy a lehető legmagasabb szinten működjön ez a farmakovigilanciai rendszer, ezért nagyon örülök a jelentésnek és a javaslatoknak. Gratulálni szeretnék a átláthatóság területén elért eredményeiért és a betegtájékoztatásért. Teljesen egyetértek a javaslat legtöbb kérdésével a tájékoztatást illetően, különösen a lényeges információk tartalmát illetően, valamint a rendelkezés törlésével, hiszen a <clears throat> betegjogi szervezetek támogatják ezt az e- e- elképzelést, ami pedig a különleges figyelmeztetést illeti, egyetértek azzal, hogy ezt a fekete háromszöget újra kell gondolnunk, amelyek megijeszthetik, vagy rossz üzenetet küldhetnek a fogyasztóknak, és olyasmit jelentenek, ami nem tükrözi azt, amit szeretnénk tőle elvárni. Ami az új információt illeti, és annak a vastagbetűs feltüntetését, támogatom a rendelkezés törlését, azonban ez nem zárja ki azt, hogy hivatkozzunk egy, utos, egy utóautorizációs rendszerre oly módon, hogy posztmarketing tanulmányokban fektessük mindezt le, különösen akkor, amikor intenzíven megfigyelt termékekről beszélünk, ezt át kéne fogalmazni, és úgy kéne leírni, hogy egy, kifejezésekkel kéne leírni, oly ö, Eh, post-authorized monitoring megszövegezéssel, mert a másik azt tükrözhetné, hogy eh, elég nagy a eh, zűrzavar. Ami a közbiztonságot és az erről szóló jelentést illeti, az a véleményem, hogy a betegeknek hozzá kell férniük ezekhez a jelentésekhez, és a teljes jelentést el kell jutatni tudományos testületekhez, és bár több ezer oldalról van itt szó egyes jelentések esetében, amik eltéríthetik a betegek ismereteit. A teljes jelentéseket kutatásra és tudományos célokra kell felhasználni. Ami a PRAK szerepét illeti, jó irányba haladunk de a parlamentnek tisztáznia kell a CHNP és a PRAC közti kapcsolatot, különösen az egyetemértés esetében. Az előadó azt javasolja, hogy a PRAC vállaljon vezető szerepet, és hozzon döntés önmagát illetően, de a szakbizottság és a bizottság már vitatkozott erről, ezért jobban örülnénk annak, hogyha mindkét bizottság együttműködne. Számunkra az a kérdés, hogy mi a következménye a két szervezet egyet nem értésének. Beszéltünk a közmeghallgatásokról is, amelyek a bizalmat erős és az átláthatóságot erő, erősítik a Famarkó vigilanciai rendszerekben. A CHNP tagjai, a praktagjai tagjai megjelennek ezeken a meghallgatásokon Szeretném aggodalmat kifejezni, ami annak tekintetében, hogy az európai farmakovigilanciát miként lehet hatékonyabbá tenni a nemzeti hatóságoknak egyidejűleg kell tájékoztatást kapni a bejelentett eh, káros mellékhatásokról, és eh, fennáll az a lehetőség, hogy a betegeknek is eljutatjuk ezeket a jelentéseket. Támogatnám, hogy a betegek eh, is jelentést tudjanak tenni. Ami az adatbázist illeti, ezt meg kell osztani szerintem a eh, engedélyt kiállító hatóságokkal, és így, le, így biztosíthatjuk az átláthatóságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Fox úr és aztán Zsuván úr következik. Um, Fox úr következik először. Tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is köszönetet mondani Turmes úrnak a jelentésért. Számos helyen javította a szöveget, ezt támogatni tudjuk. Ezek a módosítók ugyanis a fogyasztóvédelmet és az adatvédelmet is szó, egyaránt szolgálják. A bizottság szövege egyes pontokon félrevezető lehet a gyógyszeripari termékekkel kapcsolatosan. Éppen ezért javasoljuk, hogy ezeket töröljük, és szüntessük meg a fekete háromszöget. Támogatjuk Törmesz urat abban is, hogy a nemzeti hatóságok koordinálják az adatgyűjtést, amit aztán európai szinten is regisztrálnánk. Hiszen a nemzeti hatóságok tudják legjobban összegyűjteni a farmakovigilanciával kapcsolatos adatokat. Az információk jelentését nem lehet pusztán az internetre korlátozni, hiszen nem minden beteg fér hozzá vagy használja az internetet. További javításokat is megvizsgáltunk. A az e EU szintű biztonsági portálok, a gyógyszertermékeket kísérő tájékoztatók bizonyos pontokon változtatandók, hogy érthetőbbek legyenek a betegek számára, sőt a csomagban szereplő tájékoztatónak nyilvánosan is meg kellene jelentkeznie, amit az engedélyezésre sor kerül, hiszen ezzel biztosítható a betegek tájékoztatása. Köszönöm Fixor és Röván úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm eh, Turmes úrnak a jelentését. Nem feltétlenül értek egyet mindennel, de azért jelentős dolgokról van szó. Néhány dolgokhoz szeretnék hozzászólni. Először is a lényeges információknak az összefoglalója, tehát a, a, ez, egy, ez nem jó ö, ötlet, ugyanis hát már eleve összefoglalják ezeket, hogyha még összefoglalják, akkor már alig marad információ. Aztán az a hírhet szimbólum emlékeztet engem egy olyan gyógyszerre, amely akkoriban egy üvegben volt, nem, akkoriban halálfejet rajzoltak rá, és nyilvánvalóan, amikor gyógyszere teszik ezt, akkor ez az embereket eléggé meglepi. Ez azért nyugtalanító, és el is riasztja az embereket. A felügyelet alatt lévő gyógyszereknek a gondolata az egy rossz jó ötlet, hiszen miért lenne ez némelyik gyógyszere vonatkoztató és más. Aztán a nemzetközi normáknak való megfelelés az egy jó ötlet. Aztán az, hogy a betegek jelentsék a különböző hatásait a gyógyszereknek, ez egy érdekes kérdés, ugyanis a farmakovigilanciának a legfőbb problémája az, hogy nem jelentenek elég esetet. És hogyha ez tovább így lesz, akkor a farmakovigilancia nem felel meg a végső céljának. Tehát fontos, hogy bejelentsék az emberek. Milyen lehetőségek vannak? Nem sok. Hagyjuk, hogy a, a betegek jelenthessenek, én ezt támogatom nyilvánvalóan és azt a kérdést említette szocialista kollégám, nem szabad megengedni, hogy a nem fontos nyilatkozatokat, bejelentéseket is fogadjuk, és akkor ezek bennünket elborítsanak. Tehát nyilvánvalóan csak a fontos bejelentésekre van szó, fontos. Tehát ez egy fontos elem, pozitív elem, de ezt kezelni kell. Aztán nyilvánvalóan, ha egyszerűsíteni akarunk, akkor az adatokat centralizálni kellene, de ugyanakkor a vállalatoknak közvetlenül kellene jelenteni a farmakovigilanciával foglalkozó szerveknek, és ez nem elméleti kérdés, hanem egy technikai kérdés, tehát hogy akkor milyen lesz a visszacsatolás. Aztán a finanszírozási kérdés, az nagyon vitás kérdés, ugyanis vannak, akik azt mondják, hogy ez teljesen állami legyen, mások azt mondják, hogy azért nyitva kellene hagyni a kaput a magánfinanszírozásra. Gyakorlatiasnak kell lenni. Hiszen az állami struktúrák előbb-utóbb igénybe veszi a magánfinanszírozást is hogyha ez ettől tud működni az állami struktúra. Tehát a magáncégeknek meg lehetne engedni, hogy bizonyos dolgokat fizessen, fizessenek, ha, ha csak így működik a rendszer. A köz... használjuk föl tehát a, a magán alapokat, de a felhasználás az legyen független a magáncégtől. Aztán a közösségi eljárás indításakor a közmeghallgatás nagyon érdekes gondolat, ez az információ átláthatóságát illetően egy fontos kérdés. De nyilvánvalóan meg kell találni a módját, hogy egy jelentést hozzanak létre ezek után, ne 82 nappal utána. Vannak olyan meghallgatások, ahol még akkor is, hogyha a jelentés később kérül el, már aznap estére az eredmények megvannak. Az EXÜR az egy eléggé barbár akronima, azt jelenti, hogy a, a cégeknek eh, rendszeres eh, jelentéseket kell küldeni a eh, gyógyszerek felhasználásáról, engedélyezésére. És akkor bizonyos gyógyszerek, amelyek már régóta engedélyezve voltak, azokkal kapcsolatban jelentenek, hogy fölöslegesek-e már, vagy, vagy még mindig nagyon fontosak. Hát ezek kapcsolatban van egy példa Franciaországban, van egy gyógyszer, amelyet kivonnak a piacról, amely talán néhány halál esetet is okozott, de már 35 vagy 40 év óta a piacon volt. Nos, tehát a régi gyógyszerekre is figyelni kell. Tehát a, a dokumentum az jó, a, a, a bizottságnak a dokumentuma, de javítani lehet rajta, úgy, hogy feltesszük a kérdést, hogy miért nem működik a farmagó vigilancia, és valószínűleg a nyilatkozatok miatt. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. A, most a bizottságnak szeretném megadni a szót. Előtte vagy utána szeretném hozzászólni? Tebeg úr következik. Kérem, hogy röviden tájékoztasson minket. Nyilván szeretne hozzáfűzni egy-két dolgot az elhangzottakhoz, és aztán megadom a szót Törmesz úrnak, hogy foglalja össze, és akkor így tudunk <clears throat> alkalmazkodni a módosítások irányítani. Köszönöm szépen, elnök úr. Rövid leszek annak fényében, hogy az, az elmúlt vita, a múltkori vita során lehetőséget adott nekem arra, hogy válaszoljon a felvetett kérdésekre, és nem szeretném most húzni az időt, de szeretnék két-három dolgot hangsúlyozni. Először is a közfinanszírozással kapcsolatban szeretném felidézni, hogy régebben a farmakovigilancia finanszírozása nem volt elég arra, hogy a megfelelő szintre hozzuk ezt a megfigyelési rendszert. Ez egy olyan elképzelés, <clears throat> amely nem csak a közfinanszírozáson működik, de a valóságot kell tekintenünk, és az ügynökség függetlenségének veszélyét fenyegetik ezek a díjak, mert az ügynökséget díjakból fed, működését 75%-ban marketing díjakból fedezik, a 25% pedig közösségi alapokból származik, a költségvetési hatóság határozata alapján ez nem elég a jelenlegi körülmények között ahhoz, hogy mindent minden törvényi kötelezettségnek megfeleljünk a díjmentesség a kis, kis és középvállalkozásokban, hosszú a lista. A bizottságnak egy olyan javaslata, amely figyelembe veszi a valóságot is, aminek az a lényege, hogy ez nem feltétlenül felel meg a kívánságoknak, és nem minden kívánságot lehet köz, közpénzekből kifinanszírozni. A farmakovigilancia területén, lett, ahol az ügynökség a tagállamok szakértőivel együtt dön, hoz döntést, és ugyanazt a függetlenséget élvezik akkor, hogyha a farmakovigilanciát be tudják iktatni az éves díjaikba. Tehát nem kell, ez, nem kell külön díjat elkülöníteni erre. Úgy hiszem, hogy az ön kétségeit nem igazán lehet igazolni. A második kétség a piaci engedélyezésről szóló híres 24-es ácik, amit ön törölni szeretne, és amelyet egy másik felszólaló is mondott. Ezt már megtettük. Van már jogi alapunk a piaci engedélyezésre, és amelyek jól körülírják. Lehetnek feltételek egy nagyon ritka betegség esetében, hogy hogyan lehet megkeresni a megfelelő populációt a klinikai kísérletekhez, hogy megfelelő bizonyítékokat ter teremtsenek, és ez lehet, hogy olyan sokáig ta, ö, folyik, amit nem lehetne igazolni. Nem akarom ö, ö, a madárinfluenzával foglalkozó vitára kitérni. Általában lehetnek olyan körülmények, és a múlt évben is voltak, nem túl gyakran használtuk ezt a rendelkezést igazolt esetekben. Nem a bizottság szándéka az, hogy ezt általánosítsa. Ez egy elképzelés, de semmi nem motiválja, és nem szabad általánosítani. Azt szeretnénk megmagyarázni, hogy megadhatjuk a piaci engedélyezés mindenféle feltételek alapján, és akkor az engedélyezés utáni biztonsági tanulmányokat le kell folytatni. Nem kell megváltoztatnunk a határokat, és nem mondhatjuk azt, hogy általában a piaci engedélyezést korábban kell lefolytatni. Nem ez a szándékunk. Nem tudom, hogy honnan származik ez a félreértés, de megerősíthetem, hogy nincs ilyen szándékunk, de eszközökre van szükség, hogy arra készítsük a, kényszerítsük a gyógyszeripart, hogy bizonyítékokat szolgáltassanak és fokozzák bizonyos esetekben a felügyeletet. Ezt kell tisztáznunk, és erre jó okunk van. Kérem tehát, fogadják el a magyarázatomat. Nincsen, nincsen, nem kell semmit beleolvasni sorok közé. Mi támogatjuk az adatvédelmet, és úgy gondoljuk a tanácsal együtt, hogy miként lehet meg, utókövetni az Európai Adatvédelmi rendelkezés. Megértettük az önök mondani valóját, és a csomagolás tartalmazó utasításokat illetően is. Az elképzelést nagyon sokan ugyan nem osztják, de ez további vita tárgyát fogja képezni, és meghallottuk a kritikát is. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen, Törmez, Bögen úr, és most Claude Törmez kap szót, hogy foglalja össze a vitát, és a további határidőket is közölje. Köszönöm szépen. A bizottság most elhangzott hozzászólásában hallottuk, hogy itt lehetőséget kell teremteni a gyorsított engedélyezésre speciális körülmények között, ami nyilván kihatással van bizonyos gyógyszerek megtérülésére. miután erre alig volt igény a múltban, nem tudom, hogy miért kéne ezt a lehetőséget bővíteni. Köszönöm szépen az összes kolléga hozzászólását. A vitában most már láthatjuk, hogy igen, széles körű az egyetértés, néhány ponton még finomítani kell, de ha mindenki elfogadja, arra kell törekednünk, hogy a betegek számára jobb lehetőséget kell biztosítani, hogy a rendszerhez hozzáférhessenek, és egy nemzeti, illetve regionális szűrésre van szükség az illetékes hatóságok részéről, mielőtt az eurovigilancia rendszerbe kerül az információ. Az összes adat, ami a nemzeti rendszerekbe bekerül, elég tetemes. Nem tudom, hogy a Euro Vigilance-nél hányan dolgoznak, de a lényeg az, hogy már az elején szét kell választani a valós és nem valós információkat. Nem tudom, hogy itt milyen mennyiségről van szó, talán nem ezerről. Nemzeti szinten van meg a kellő szakértelem és kompetencia, de ezen majd még el kell gondolkodnunk, hogy először nemzeti szinten gyűjtsük, és úgy kerüljön az európai rendszerbe. Egyelőre még nem látom igazán világosan, hogy mi lenne a hozzáadott értéke annak, hogy az információ közvetlenül a Eurovigilance rendszerbe kerüljön. Ugyanis ezt a rendszert akkor elárasztaná az információ mennyiség, és ettől gyakorlatilag megrekedne a rendszer. Szerintem az európai szintnek kell lenni annak a szintnek, ahol a már korábban megszűrt információt elosztják, illetve terjesztik. Ehhez ebben kell majd egyetérteni. Ha megkapjuk öntől a határidőket, a módosítók határidejét, akkor talán bizonyos pontokon kompromisszumos módosítókra is lesz még idő. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy késtem. Legközelebb igyekszem majd jó példával szolgálni. Elnök, köszönöm szépen a munkádat, és az árnyék jelentéstevőknek is, akik igen jó munkát végeztek az anyaggal kapcsolatosan. Eléggé szük, szűkös a határidő, az MV március 16-án fog szavazni, Ebből következően nekünk február 23-án kell szavaznunk, tehát a módosítók határidője február 2-a, ami jövő hét. Ez még némi időt enged. De gondolom, hogy ezt megelőzem, még az árnyék jelentéstevőkkel együtt akar dolgozni. Sajnálom, hogy ilyen szűkös a határidő, de ezt nem tudjuk módosítani, és áprilisban, az áprilisi plenáris tűzi majd rendjére ezt a jelentést. Tehát a kulcs határidő, határidő az önök számára február másodika dél. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és akkor egy másik nagyon fontos anyag következik most a gyógyszeripar területéről, Bastos asszony jelentése, véleménye a hamisított gyógyszerekkel kapcsolatosan az erre vonatkozó irányelv módosítása. Üdvözlöm Bastos asszonyt, és Weider, Papanor, Fox, Sandigard, nincs itt, az előbbiek jelen vannak az árnyék jelentéstevők közül. Tögel úr válaszol majd a bizottság részéről ezekre a, vagy ebben a témában is? A bizottság részéről tehát ki, Tebege úr? Igen. Biztos vagyok benne, hogy Bastos asszony nagyon átfogóan és teljes körűen fogja bevezetni a témát. A lehető legrövidebben szeretném összefogni, foglalni. E, irányelvi javaslatról van itt szó, ami nagyon fontos fogyasztóvédelem kérdésében mely összekapcsolódik a hamisított gyógyszerekhez, amelyek az illegális láncolaton keresztül kerülnek a piacra. Nagyon sok kérdést kaptunk ebben a témában, amit én képviseltem. Nagyon sok képviselővel, szereplővel, szakértővel beszéltünk, tárgyaltunk, az árnyék előadóval is. Ebből többet nem tudtam kihozni, mert nagyon rövid volt az idő a kénytelenek voltunk számos más területen is dolgozni, informális vitát tartottam a Környezetvédelmi Bizottsággal ugyanebben a kérdésben, és eh, az EPP eh, eh, képviselőnek is nagyon köszönöm az együttműködést. Véleménytervezetet készítettem, amit itt most megvitatunk, melyben rámítatunk arra, hogy mi fontos a bizottság javaslatában, és amelyet mi fontosnak tartunk, hogy azok a témákat vitatjuk meg mélyebben, amelyet én is leírtam a véleményemben. Elsősorban szeretném kiemelni annak szükségét, hogy meghatározzuk a hamisított gyógyszerek fogalmát, amelyeket amelyeket engedélyezésen nyújtottak be. Ez a hamisítás különösen gyakran fordul elő az interneten. A bizottságnak az a javaslata, hogy ne foglalkozunk az internetes értékesítéssel. Mi a szakbizottságban azt, javas, azt javasoljuk a bizottságnak, hogy készüljön egy jelentés a tanács és a parlament részére két éven belül, hogy miként lehet ezek, hogyan működnek ezek az intézkedések. Egyértelmű, hogy minden tagállamnak határoznia kell az, enged, az internetes értékesítés engedélyezéséről. Ez az értéke, a hamisított gyógyszerek értékesítése leginkább az interneten zajlik, és ezért kevés az információ, amelyet a fogyasztók megszerezhetnek. Ennek következtében nagyon fontos, hogy harmonizációt éljünk el a szabályozásban. Információs kampányra van szükség, amelyet a, köz, amelyet a polgárok felé irányítunk, fel kell hívni a fogyasztók figyelmét az új rendelkezésekre, amelyeket a gyógyszerbiztonság területén hoztunk. Van még egy kérdés, amelyet, amelyet agasztónak tartunk, ez pedig a safety features, tehát a e, gyógyszerek biztonsági nyilatkozatai, amelyet e, egyelőre a, csak a recept köteles gyógyszereknél köteles kiadni, és amelyet alkalmazni kéne a nem vényköteles gyógyszereknél is. Úgy vélem, hogy a bizottságnak két éven belül egy értékelést kéne kibocsátani arról, hogy a nem vényköteles gyógyszerek esetében miként működött ez. Az a fontos, hogyha e, ezeket a gyógyszereket is le kell fedni ezen rendelkezések által a jövőben. Felmerült még egy kérdés az információval kapcsolatban ez pedig az adatbázis, amelyet az EU-nak kell létrehoznia a hamisított gyógyszerekről. Az a véleményünk, hogy ez az adatbázisnak ki kell terjednie a, a, az EU piacán felfedezett hamisított gyógyszerekre is, és lehetővé kell tenni, hogy a hat, hatóságok hozzáférjenek ez az adatbázishoz, és kötelesek legyenek bejelenteni az Európai Gyógyszerügynökségnek minden így módon feltezett adatot, ami a hamisított gyógyszerekre vonatkozik. Ezt az adatbázis központosítani kell. A nemzeti hatóságoknak kell összehangolniuk adatszolgáltatásaikat, ennek különböző eh, regisztrációs fázisai vannak, amelyben, amelyben az EU és a nemzeti szabályokat is követni kell. Az a véleményünk, hogy ennek az információnak eh, nem kéne hozzáférhetővé tenni minden kereskedelmi eh, szereplő részére. Az a véleményünk, hogy a gyógyszerek hamosítása bűncselekmény, ezért büntethetővé kell tenni, ennek a ennek következményei kell, lenne, kell, hogy legyenek, amelyek erélyezték a e, hamisítókat. Az EU képességét kell felhasználni ahhoz, hogy egy utókövető rendszert kell megállapítani, és ezt kell, meg kell tenni állami, tagállami szinten, a következmények, illetően pedig meg kell erősíteni a rendelkezéseket. Ami a szakbizottsági eljárást illeti, ez összekapcsolódik a Lisszaboni szerződéshez. Szerintem ezt végig kell gondolnunk. Eh, az december 1 óta eh, hatályba lépett új rendelkezések fényében hmm. jelentésemben nagyon érke, érdekesek találtam még a következőket miután elolvastam a véleménytervezetet azokkal az egy, emberekkel együtt, akikkel kezdetektől fogva együtt dolgoztam, arra jutottam, hogy ez a véleménytervezetnek vannak fordítási problémái is, és vannak strukturális kérdései is, amelyeket szeretnék megváltoztatni, hogy egyértelműbb legyen a megszövegezés annak érdekében, hogy nagyobb biztonságot terelhessünk, jogbiztonságot ezen a területen. Szeretnék egy saját módosítást is benyújtani, mégpedig nagyobb világosságot szeretnék elérni egyértelműséget bizonyos pontokon, amelyeket még tovább kell csiszolni. Most szeretném meghallani a kollégák véleményét. Köszönöm szépen. Uh, Nagyon szépen köszönjük, az asszony. Szeretném, hogyha a hozzászólók, az árnyék jelentéstevők is így összefognák. And Mr. Fox, I think, so far. Weiler asszony következik elsőként. Elnök úr, néhány rövid megjegyzésem lenne. A jelentést csak angolul olvastam, németül nem, talán még a fordítás nem készült el, ami nem annyira tragikus, ugyanis a tíz módosító áttekinthető. Amikor módosítókat február 9-éig kell, hogy elkészítsük, ez eléggé szűk idő. Nem tudunk túl sokat tenni ez ügyben. Három kérdésem lenne először is. A részletes MV jelentésből is talán kitűnik, de talán meg tudja válaszolni. Az adatbázis milyen célt szolgálna? Az adatoknak és az információknak az adatokat és az információkat az adatbázis felé kell jelenteni. Az a nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak kell ennek megfelelni, és más gazdasági célt nem szolgálhat. Akkor mit szolgál? Ez egy titkos adatbázis lenne, amit csak a szakértők, az orvosi szakma érhetne el? Én ezt így értem, tehát ez lenne a célja. Szerintem annak is egyértelműnek kéne lenni, hogy azok a cégek, amelyek hamisított készítményeket hoznak forgalomba, amelyek nem feltétlenül a gyártók, lehetnek közvetítők is, ők ismerté váljanak. Tehát a nyilvánosság számára ismerté váljanak. A hatóságok számára, a vám hatóságok számára, gyakran az orvosok is megkérdőjelezhetik az adatok valóságát. Nagyon fontos pontja a demokráciánknak, hogy az esetleges ilyen mulasztások is nyilvánossá váljanak. Tehát ez viszont egy nyilvános adatbázis feltételezne. Harmadik és utolsó felvetésem pedig azzal kapcsolatos, hogy a bevezetőjében igen részletesen szólt az online kereskedelemről szerepeljen az irányelvben, ugyanis ott történik a legtöbb visszaélés. Ha megnézem azonban a szöveget, itt általában a nem vényköteles készítményekről van szó, ami viszont nem online forgalomban van. Tehát az online kereskedelmet is szeretné bevonni, mert akkor ezzel kapcsolatosan egy módosító indítványra lesz szükség, amit a bizottságnak a következő jelentésben meg kellene vizsgálni. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen. Pamanovasz asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is gratulálni szeretnék Basztus asszonynak a jelentésért. Kiválóan együttműködött és figyelembe vette javaslatainkat. Különösen szeretnék örülni a következő magyarázatoknak. A hamisított gyógyszerek meghatározásának, bár az egy, a meghatározás egyes elemben nem értünk egyet. A büntetőjogi szankciók fontos feladatai minden érintetnek, ezeket a változásokat nagyon jónak tartom, és ez egy olyan pont, amely hozzáadott értéket teremt. A az internetes értékesítés uh, Viben uh, Matthias asszony egyetértett ezzel, és azt javasolja, hogy a tanúsítani eljárást az uh, e-gyógyszertárakon is hajtsuk végre. Customs officers and assessment reports on the application of safety features uh, every valamint a biztonsági e, követelmények két, két évente felülvizsgálatát. Szeretném kiegészíteni ezt a véleményt pár hozzáfűzni valóval, a fogyasztók védelmével és az egységes piaccal. Először is az újabb csomagolást, illetően Pasztas asszony nem vette be ezt a kérdést a jelentésébe, annak a leg, legegyszerűbb módja, hogy a gyógyszer nem, hasz, nem hamisított, ez a csomagolás, az áru, áruk szabad áramlása megtilthatja az új csomagolást, de a gyógyszerek nem tartoznak ebbe az árucsoportba, ez nem tévékészítőkről van szó, amit újra csomagolnak. Van oka annak, hogy ezt a helyzetet szabályozni kell a polgárok biztonsága érdekében. A generikus gyógyszerek és a vénként nem vényköteles gyógyszerek esetében sokkal kevesebb a hamisítvány, 1%-ot teszik ki, és nincs adat arról, hogy, eh, hogy a generikus gyógyszereket is hamisítják ezért a biztonsági eh, előírások alkalmazásának kritériuma nagyon fontos. A nem vényköteles gyógyszerek esetében a, beérkezett az első jelentés az Alitól, amelyet súlyosan hamisítottak, ezt figyelembe kell venni. Ezért támogatni kell Basztos asszony módosítását, a gyógy, gyógyszerek büntetőjogi szankcióját illetően, és be kell vonni e- ebbe a vám, a rendőrségi és e- e- igazságszolgáltatás hatóságokat, a gyógyszer hamisítás pedig szervezett bűn, bűn, a bűnözésnek kell tekinteni. Köszönöm szépen a jelentést. Nagyon szépen köszönjük. Most akkor fakszul. Köszönöm szépen, elnök úr. Bászusz úr asszony jelentését üdvözöljük. Ez javít a bizottság szövegén, és ami aggályainkra is választ ad. Elsősorban a felülvizsgálati záradék érdekel bennünket, amely öt évvel a, a hatályba lévés, lépés után történik. Ezért köszönjük Basszus asszonynak a munkáját. Nagyon fontos, hogy a fogyasztót jobban tájékoztatjuk, és szeretnénk látni azt, hogy a tagállamok információs kampányokat írna, indítanak a az engedély nélküli internetes gyógyszerbevásárlások vegy, veszélyeiről. Bastos asszony beszélt az adatvédelem kérdéseiről is. Frakcióm szerint nem kellene a büntető jogi szankciókról foglalkozni, ugyanis ez a tagállamok hatáskörébe tartozik a, tövebb, a további együttműködés a különböző csapatokkal igényli a bizottságnak a hatástanulmányát azért, hogy költséghatékonyság alapján döntsünk ezekről. Szeretnénk azt is, hogy a tagállamok szabadon dönthetnének arról, hogy milyen hitelesítési rendszereket akarnak bevezetni nemzeti szinten, ugyanis az elosztási rendszerek azok a tagállamokra jellemzőek jellemzők. Végül pedig szeretnénk, hogyha a párhuzamos kereskedelmet figyelembe vennék, de ez a megfelelő biztonsági intézkedéseket is bevenni. Köszönöm szépen, Faxál, Turboger. Nem, Schwab úr? Nagyon fontos, hogy hozzászóljon, Schwab úr. Jó, Hát, hogyha szeretné, akkor tegye meg. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon fontos, ugyanis legelőször is Szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon tömör jelentésért. És az engedélyezésekkel kapcsolatosan szeretnék utalni arra, hogy egy fórumot hoztunk létre az illegális termék kalózkodás vagy hamisítással szembeni harc kapcsán, és márciusban egy konferenciára kerül majd sor itt a házban. Minden kollégát szeretnék meghívni, és várom, hogy szóljanak majd hozzá a vitához, habár én személyesen nem tudok részt venni. Köszönöm szépen. Okay. Thank you very much. Uh, yes, Mr. Köszönöm, Töböger úr kérem pár percben foglalja össze hozzászólását. Eléggé le vagyunk maradva. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Rövid leszek. Egy megjegyzést tennék a büntetésekről. Tárgyalások folynak az Európai Tanács, Európa Tanácsban a, a büntetőjogi szankciókról a hamisított gyógyszerek esetében fel kell ismernünk, hogy ezek az Európai Tanács, Európa Tanácsi tárgyalások előre haladott állapotban vannak. A bizottság támogatja ezeket a tárgyalásokat, és politikailag semmi kétség nem fér ahhoz, hogy ennek jó az iránya. Szeretnénk szóba hozni ezt a e, jogi kérdést, amely érdekelheti Fox urat is. Ami az adatbázis kérdését illeti, és az itt tárolt adatok esetekét. A valóság jelenleg az, hogy van egy információcsere rendszer a tagállamok között, és az a szándék, hogy létrehozzunk egy konkrét információcsere rendszert a hamisított gyógyszerekről a nemzeti hatóságok részéről. Ez nem adatbázis lesz, csak szerettem volna elmondani, hogy hol tartunk ma. Ami a figyelemfelkeltést illeti, meghallottuk az üzenetet, és a módon is elmondtuk, hogy jó elképzelés lehet a hamisított gyógyszerek elleni harcban az interneten, ahol már most is tilos ez a tevékenység, és a, viszont a polgárok tudatossága eléggé korlátozott, figyelembe kell vennünk, hogy hogyan lehet, hogy, hogy a bizottság hogyan járulhat ehhez hozzá, van-e már jogszabály, van-e politikai kezdeményezés, az viszont másik kérdés. De nem vagyunk, nem zárkoztunk el általában, és a, az illegális gyógyszerek elleni harcban, amelyeket az interneten értékesítenek illegális források, ebben a tekintetben ez fontos intézkedés lehet, és ugyanabban az irányba haladunk, mint az előadó ebben a tekintetben. Ami a biztonsági intézkedések hatáskörét illeti nem akarunk további vitatkozást indítani. Ezt eh, az elmivel is le kell folytatnunk, és azt gondoljuk, hogy eh, kereskedemi bizt, bizt, eh, bizalmasságra is szükség van, ez is része a jelentésnek, hogy miként lehet az így eltárolt információt szétterjeszteni, oly módon, hogy ne, hasz, ne éljenek vele vissza kereskedelmi érzékeny adatokkal. Tehát értjük, hogy mi az önök szándéka. Köszönöm szépen. Uh, much, so... Nagyon szépen köszönjük, Turberger úr. Akkor az asszony összefoglalja. Én bejelentem majd aztán, hogy milyen az ötemterv. Akkor röviden kérjük. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a hozzászólásokat az árnyék jelentéstevők részéről, amelyek nagyon konstruktívak voltak, és valóban nagyon sok módosítást be tudtunk illeszteni. Ami az adatbázist illeti, ez volt a bizottság szándéka is, hogy tisztázzuk, hogy már van ilyen adatbázis, amely pedig az tagállamok információn alapszik, azonban szükség van külön rendelkezésekre, ami a hamisított gyógyszereket illeti, és ami a biztonsági határozatokat illeti, és hogy hogyan lehet ezt kereskedelmi módon felhasználni, nem lehet nyilvánossá tenni mert ez bizonyos üzleti titkokat sérthet, ami az internetes értékesítést illeti. Kaptunk egy kritikát, kritikát fejeztünk ki már az elején, de az irányelvi javaslat pedig a az illegális értékesítési láncra korlát, szorítkozik. Számos országban lehetőség van arra, hogy gyógyszereket az interneten értékesítsenek, például Portugáliában törvényes az internetes gyógyszerkereskedelem, más országokban pedig nem engedik meg. Ezért az EU nem mondhatja meg az EU, a tagállamoknak, hogy engedjék meg, meg, vagy ne engedjék meg az ilyenfajta kereskedelmet, hiszen ez tagállami hatáskör, de tudjuk, hogy a hamisítás jelensége elsősorban az interneten fordul elő, és, miért, és amivel tudunk erről, arra kértük a bizottságot, hogy ki, hogy készítsen egy tudatossági kampányt, tájékoztatási kampányt, tájékoztassa a fogyasztókat arról, hogy nagy a veszély annak, hogyha az interneten vesznek gyógyszert, akkor ez mindenféle biztonsági um, határozatokhoz is kapcsolódhat, és ezeknek fel, fel kell tüntetni ezeket a csomagoláson. Ami Parmanov asszony beszélt a csomagolásról, az minket is aggaszt. Ezt is el akartuk mondani a véleménytervezetben. Aggodalom övezi ezt a kérdést, valamint a nyomon követhetőséget, amely azt mutatja meg, hogy a párhuzamos kereskedelem hogyan működik, és a párhuzamos import hogyan működik. Tudjuk, hogy a résztvevőknek ugyanolyan, ugyanolyan felelősséggel kell rendelkezniük, és ugyanazt kell elvárniuk, elvárnunk tőlük is. Az ilyen párhuzamos értékesek és a többi szereplőknek ugyanaz a kötelességük, felelősségük, mint a többi értékesítőnek, Eh, kötelesek tehát eh, ugyanolyan értékű információt eh, nyújtani és biztosítani a nyomonkövethetőséget. Gazdasági valóság az, hogy ők nem megállapíthatjuk, ezt, ez a terület ilyen problémákkal küzd. hogy párhuzamos kereskedelem zajlik. Kaptunk még egy kérdést. Kérem, hogy fejezze be. Csak egy egyetlen kérdésről szeretnék még beszélni. Köszönöm szépen. Nem akartam uh, uh, itt most közben szólni, de hogyha még akar egy végső mondatot mondani akkor mondhatta volna. Na, mindegy, akkor szeretném az ütemtervet ismertetni. Áprilisban lesz a szavazás a felelős bizottságban. Én ezért február 9-ét javaslom a módosítók benyújtának majd nyújtásának azért, hogy március 16-án vizsgáljuk meg őket, és aztán 17-én szavazzunk róla. Jó lesz így, Basztos asszony? Tehát lesz még alkalom arra, hogy a módosításokat megvizsgáljuk. Elnézést kérek, hogy így félbeszakítottam. Köszönjük. Akkor most nézzük azt a két új projektet, amelyeket ma indítunk el. elnézést kérek Louis Grachtól és Rafael Csarkovszkitól, és azt kérem tőlük, hogy csak röviden vázolják, hogy a jelentés hatájáról mit gondolnak, és röviden ismertessék az árnyék jelentéstevők a kérdéseket, mert különben nem lesz időnk a többi kérdésre, és az övékét később még részletesen ismertethetjük. Akkor most nézzük az EG-t és Svájc akadályok a belső piac teljes körű megvalósítása előtt kérdését. Csárkovszki úr a jelentéstevő, az árnyék jelentéstevők egy része itt van, én is árnyék jelentéstevő vagyok, én itt vagyok. Nem tudom, hogy majd a bizottság részéről is akar-e e, valaki hozzászólni, de mindesre meghallgatják, amit mondunk. Akkor nézzük Csatskovszki urat, a munkadokumentumot ismerteti, és hogyan szeretne lépni ezzel a fontos jelentéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök úr! Mielőtt a munkadokumentumról beszélnék, szeretnék fel, két lehetőséget felvázolni. Két különböző dologról van itt szó. Olyan államokról, amelyek a közszorosan együttműködnek a belső piacsal, de ugyanakkor nem tagjai az Európai Uniónak. Ez egyrészt az Európa e e EEA, amely egy intézményesített rendszer, dinamikus és részt vesznek a döntéshozatalban, és nincsen probléma a végrehajtással. Ugyanakkor Svájccal 120 kétoldalú egyezmény alap, egyezményen alapul az együttműködésünk, és a belső piaci szabályokat nem tudjuk egyformán alkalmazni. Már mindkettővel akartunk foglalkozni, mindkét szervezettel, de sok konzultáció után arra következtetésre jutottunk, hogy Svájccal van a több probléma, az EL-val tulajdonképpen nincsen. Itt elsősorban Svájc és az Európai Unió kapcsolatáról van szó. Ugyanakkor önnel és más kollégákkal való konzultáció után úgy gondoltuk, hogy mégiscsak az EA-val e is foglalkozunk, azért, hogy ez a dokumentum előremutató legyen, és tudjunk a közbeszerzésről és a fogyasztói jogokról is beszélni. Hogyha jól értettem, akkor a koordinátorok ezzel egyet értenek, tehát legyen ez a szélesebb körül meg megközelítés, és legyen egy mini meghallgatás, és az EU, EU partnereket is bevonnánk ebbe. Tehát akkor több időre lesz szükség, hogy ezt a dokumentumot összeállítsuk, hiszen a munkadokumentum az elsősorban Svájccal foglalkozik. A munkadokumentum ma kapcsolatban csak néhány szót szólnék. Először a Svájc-EU kapcsolatokról kat vázoljuk fel. Ezek eléggé összetettek, és nehéz egy bekezdésben megfogalmazni. Ez egy statikus rendszer, és több problémát is jelent különösen azok számára, akik a, ismerik a belső piac szabályait. Például Svájcban nincsen egyforma értelmezése a különböző szabályoknak. 2009-ben az Európai Bíróság azt is kijelentette, hogy nem lehet a két rendszer között analógia. Amikor például az áruk szabad mozgásáról beszélünk, akkor ennek a rendszernek a sarokköve az EU-ban a Cassis de Dijon rendszer az nem alkalmazható Svájcban. Aztán a a szolgáltatások szabad e, mozgását a Svájcban hátrányos megkülönböztetéssel e, alkalmazzák. E, és nagyon sok más példát is említhetnénk. Aztán a személyek szabad mozgásával is foglalkoztunk a munkadokumentumban, és valószínűleg sokan szeretnének ezzel kapcsolatban hozzászólni. Például hogyha a svájci kantonokban szolgáltatásokat akarunk nyújtani, akkor nyolc nappal előtte kell e, ezt jeleznünk. E, ez csak az EU, e, EU állampolgárokra vonatkozik, tehát ez is hátrányos megkülönböztetést jelent. A munkadokumentumban bizonyos kérdésekkel foglalkoztunk, amelyek további ívirást igényelnek. Például, hogy hogyan lehet vitarendezést megoldani, mert egyelőre nincsen jogbasztánság aztán a belső piaci jogszabályozással kapcsolatban, aztán a, a, szabad személyek, a személyek szabad mozgását hogyan lehet ellenőrizni a megállapodás alapján. Aztán a szolgáltatások szabad mozgásáról nincsen tulajdonképpen egy általános megállapodás, és legyen -e egy ilyen. Végül pedig eh, a legáltalánosabb kérdés, amivel foglalkozni kellene a további viták során az, hogy csak a jelenlegi status quo-n javasol, eh, javítsunk, eh, vagy pedig túllépjünk ezen, és ambiciózus keretegyezményre gondoljunk, amelynek dinamikus elemei is lennének. Végül pedig, hogy emlékeztessek az alapvető dilemára, vagy Svájcra koncentráljunk, és a munkadokumentum ezt teszi, vagy pedig ezt a szélesebb körű formulát alkalmazzuk, amely azt jelenteni, hogy az EA-val is foglalkozunk, e, a közbeszerzéssel, e, a fogyasztójogokkal, de hát az legalább egy hónap előkészítést, egy mini meghallgatást jelentene, és akkor az azt jelenteni, hogy a jelentéstervezet nem egy héten belül készülne el, hanem egy hónapon belül. És azt hiszem, hogy a koordinátorok ezt a döntést hozták, de hát végeredményben itt kell jóvá hagyni. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a nagyon egyértelmű bevezetőt, és elnökként, illetve árnyék jelentéstevőként én remélem meg tudunk állapodni Krajcman úrral. A koordinátorok megvitatták a stratégiai ülésen kedden, és egyetértettünk abban, hogy a jelentés körét szélesíteni kell, hiszen ez egy kiváló politikai alkalom a szakbizottságunk számára az öt éves ciklus ele, legelején, hogy az EGT, illetve a svájci képviselőket bevonjuk, meghívjuk ebbe a munkába. Ez egy kiváló keretet teremtene. Szeretném felvinni a figyelmüket arra, hogy van egy tájékoztató anyagunk a belső piacról, az Európai Gazdasági Térség és Svájc vonatkozásában. Talán ez is nagyon jól hasznosítható anyag lehetne tekintettel a határidőkre. Összességében tehát a koordinátoroknak is ez a javaslata, amit ön is támogat. És akkor ebben az esetben az, azt kérjük, hogy egy ütemtervet dolgozzon ki az árnyék jelentéstevőkkel, illetve a titkársággal közösen. Ha lehet, akkor szeretném, ha az árnyék jelentéstevők is röviden hozzászólnának, hogy egyetértenek -e ezzel a megközelítéssel, illetve egyéb pontokkal, és utána visszaadom a szót Csarskovszki úrnak. Tehát Köszönöm, elnök úr. Tarkovsky úr jelen munka dokumentuma kiváló alapot szolgáltat. Ugyanis számos érzelem így napvilágra került. Ha, ugyan én is része vagyok ennek a bizánci döntéshozó testületnek, mindenféleképpen meg kell tennünk mindent, hogy a belső piaci szabályok az EGT Svájc kapcsolatában is érvényesüljenek a jövőben. Köszönöm, Krajcman úr. Köszönöm, elnök úr. Itt az izgalmas kérdés az, hogy Svájc mozdul-e vagy sem. Számos javaslat van a továbbfejlesztésre vonatkozóan, ami a belső piacot illeti. Mindannyian tudjuk, hogy mennyire nehéz a Svájc belső piaci téma. Itt bejelentéseket kell tenni, aminek nem mindig feleltek meg, az amerikaiak pedig igen szigorú követelményeket támasztanak. A kérdés az lesz, hogy a Svájc, hogy Svájc érdeklődik-e az iránt, hogy javuljon a kapcsolat az Európai Unióval, és hogy az EFTA országokra történő kiterjesztést is megvitassuk-e. Az EFTA országokkal szerintem könnyebben lehet dűlőre jutni, mint Svájccal. Ugyanis Svájcban nagyon erős a közvetlen demokrácia, a népszavazás rendszere, például a jogok, igen, bizonyos jogokat Svájc nem ismer el. Tehát nagyon jó lenne ezekről a kérdésekről vitát rendezni, hogy bilaterális szinten, vagy pedig EU szinten oldjuk meg ezeket a kérdéseket. És ha megvan a készség a kapcsolatok javaslat, javítására, például közös bizottságokat lehetne létrehozni, de először szerintem azt kellene tisztázni, hogy van-e érdeklődés és készség az elmozdulásra. Köszönöm szépen. Schwab úr, tudom, hogy különösen érdeklődik a téma iránt, hiszen közel él, vagy legalábbis a választókörzete Svájccal határos. Nagyon rövid leszek, tudom, hogy itt szorít az idő, de minden esetre egy csomó dolog már a nyelvemen van. Traskovski úrnak szeretnék először is köszönetem mondani ezért a kiváló alapos előkészületért. A jelentésben, illetve ebben a tanulmányban eh, számos probléma engem is eh, személyesen érint, másokról egyáltalán nem is tudtam. Éppen ezért úgy gondolom, hogy egy kicsikét ki kéne terjeszteni ezt a munkát, eh, és Svájcnak is Svájcot más bánásmód illetné meg, vagy kicsikét eltérő megközelítés, mint Norvégiát. Másodszorban pedig azt hiszem, hogy hiányzik a nem egészen értem, amit Kreuzmann úr az előbb említett, hogy Svájcnak problémái vannak a közvetlen demokráciával, és hogy bizonyos jogokat nem ismernek el. Nekem kiváló kapcsolataim vannak svájci kollégákkal. Szerintem a bilaterális megállapodások Svájc és EU között érvényesülniük kellene. Tehát, hogyha Csavszkoszki úr javaslatát megvizsgáljuk, akkor azt kéne, arra kéne török, törekedni, hogy megvalósítsuk és végrehajtsuk azokat a megállapodások, amelyek már most is hatályosak, ahelyett, hogy a lécet emelnénk. Köszönöm szépen, Schwab úr, Csavkovszki úr, talán néhány szóban le zárni. Köszönöm szépen, ez a feladat három dolgot mutatott be, áttekintettük a viszonyokat, és mindazokat az ügyeket, amikkel foglalkozunk, a munka dokumentum is ezt tükrözi. Ez nagyon jó alapot teremt a munkához, amikor a belső piacot akarjuk meghatározni. Másodszor az e a új meg, meghatározása új partnereket teremt, ami az azért fontos, mert meg akarjuk mutatni, hogy nyitottak vagyunk, és néha kívülről tek, ö, tekint, hogyha kívülről nézzük meg a problémáinkat, az nagyon felvilágosító erőjű. Szeretnénk harmadszor egy javaslatot, ö, egy megoldást javasolni az EU-svájci viszonyban van mit javítani, és a jövőt illetve megkérdezhetjük, hogy vajon megkérdezzük, hogy vajon meg akarjuk-e a jelenlegi formát változtatni. Köszönöm szépen a véleményeket, leülök majd az árnyék előadókkal, és kapcsolatot tartok majd a titkársággal is. A koordinátok majd új napirendet szeretnének kidolgozni a meghallgatáshoz. Köszönöm szépen. Köszönöm én, mondja az elnök. Hogyha meg lesz az időrendünk, akkor azt bejelentjük a februári ülésen, rendkívüli ülésen. hogy mindenki megtudhassa az az észrevételem, hogy itt az IMCO-ban nem a kül, kül, külügyekkel foglalkozunk, tehát a belső piacra kell koncentrálnunk. Én már beszéltem Valis asszonynal, aki, és, és beszéltem a svájci delegációval is, bevonjuk őket majd a munkánkba. Rendben így van, köszönöm szépen. Kapcsolatot tartunk, és az ön nevében meghívtam őket a vitára, úgyhogy remélem, hogy egyet is tudunk párzamosan dolgozni. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra. Egy fontos jelentés Grech úr részéről az egységes piac megteremtése a fogyasztók és a polgárok számára ez a címe. Sajnos nagyon kevés az idő. Azt kérem Grech úrtól, hogy vázolja fel az elképzeléseit, és beszéljen az időrendről is utána megkérem Karász és Rosszfor árnyék előadókat, vagy én magamat, Kion urat, hogy nagyon röviden szóljanak hozzá. Most csak beindítjuk ezt a témát, elindítjuk, és később majd részleteiben is megvizsgálhatjuk. Kérem az ötleteket meghallgatni. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Monti professzornak egy, eh, lette, egy levelet küldtek, amely a Mission Impossible-el, tehát a lehetetlen küldetéssel eh, bízták meg eh, és pedig az egységes piac megteremtésével. Ez a kulcs köve, a sarokköve az európai iparnak, és tudjuk, hogy ezt a sarkkövet nagyon gyorsan le kell fektetni. Tehát nagyon fontos, hogy az egységes európai piacot erős alapokra építszik, hiszen ez az integrációnak nagyon fontos feltétele. Ez az integráció, ez nem egy visszafordítható folyamat, ugyanakkor egy nagyon nehéz folyamat, és nem lehet természetesnek venni. Például a, a fogyasztóvédelem nagyon fontos, nagy képű lenne részemről, hogyha újra feltalálnám, fel akarnám találni a kereket. Ugyanakkor azt tudnunk kell, hogy a kerék hogyan működik most újra kell foglalkozni a belső piaccal, és át kell alakítani az egységes piacot, és a fogyasztót és az állampolgárt ennek a középpontjába helyezni. Figyelembe kell venni a napnak a gazdasági realitásait és az állampolgárokat is. Az átlag állampolgár az egységes piacban tulajdonképpen a fejekben gyakran nem létezik, vagy zavaros kép van róla, vagy negatív kép. Hogyha a választókat megkérdezzük, hogy a fogyasztói védelem mit jelent, és mi a belső, az egységes piac, akkor gyakran tulajdonképpen üres választ kapunk. Ezzel foglalkozni kell, méghozzá azonnal. A válság a pénzügyi piacon, nem szabad, hogy diktálja az egységes piac programjának a kialakítására. Ugyanakkor a gazdasági hangulatot figyelembe kell venni, amikor az egységes európai piacot újra élénkíteni akarjuk. Ezért azt javaslom, hogy a következő fő célkitűzéseket vegyük bele a jelentésbe. Az egyik, hogy az akadályokkal foglalkozunk, foglalkozzunk azért, hogy ez az egységes európai piac életképes legyen. Aztán mi legyen az IMCO-nak és a parlamentnek a célkitűzései a 2012 2017-es időszakban, amikor újraindítjuk a piacot. Ezen kívül konkrét intézkedéseket is kell hoznunk, hogy helyrehozzuk a jelenlegi helyzetet. Azt javasolom, hogy az új bizottságnak 2010 végére egy olyan dokumentumot kellene létrehozni, amelyben egy új jogalkotási eh, programot eh, eh, állítanak össze a szerződésnek a célkitűzési alapján a szociális gazdaságpiacra. Tehát egy holisztikus megközelítés javaslok, amely figyelembe veszi a karlátokat, a kétértelműseket, a társadalmi és gazdasági hatásokat, stb. Azt hiszem, hogy a bizottságnak új programot kell kialakítani az egységes piacra, amely a fogyasztót az egységes piacnak a középpontjába helyezi. Ezen kívül egyszerű es, egyenlő esélyeket kell mindenkinek biztosítani. Egy másik célkitűzés a fogyasztóvédelemnek egyik alapvető építőkövének kell lenni az EU jogalkotásnak. Ezért jobb szabályozást javaslok, az adminisztratív költségeknek a csökkentését a, elsősorban a KKV-k számára, és konstruktívabb párbeszédet a tagállamok, a bizottság és a szabályozók között. A jelentésben hangsúlyozzuk, a már meglévő jogszabályoknak az egységes alkalmazását. Bárnyi úr is elmondta a meghallgatás alatt, alatt hogy az átültetés alatt keménynek kell lennünk. Azért, hogy elérjük a hatékony európai egységes piacot, és minden lehetőségét kifejlesszük, a széttagoltását meg kell szüntetni. Nyilvánvaló, hogy a tagállamok az átültetés nem helyesen teszik meg, és a végrehajtásnak a hiányát a fogyasztók érzik meg. Azt hiszem, hogy a jogszabályok között hézagok vannak, igazából nem senkié ez, és nem működnek együtt a tagállamok az egységes piac jogalkotásának az alakításában, és ezen kívül a fogyasztók, a KKV-k és mások nem, elég, nem rendelkeznek elég önbizalommal, hogy beleszóljanak abba. Még egy akadály a protekcionizmus és a nacionalizmusnak az újraéledése. Azt hiszem, hogy a konkrét intézkedések között kellene lennie a jobb minőségű jogszabályok létrehozása, aztán az általános érdekű szolgáltatásokkal való jogszabályok, a szolvit, a pénzügyi termékeknek a biztonságának a biztosítása, a szellemi tulajdonjogokkal is foglalkozni kell, az internetes kereskedelemmel és a digitális piaccal és a hátárakon átnyúló egészségügyi szolgáltatásokkal. Ez lenne a jelentésemnek a kerete. Nyilvánvalóan nem hiszem, hogy ez egy könnyű feladat, feladat hiszen olyan sok érdek fűződik ehhez de azt hiszem, mi emellett elköteleztük magunkat, és reméljük, hogy a tagállamok is ezt fogják tenni. Tehát azt javaslom, hogy hogy egy tervezet le, kész lesz 8-ára, hogy, és aztán az árnyék jelentéstevők is megtehessék a, véle, a megjegyzéseiket és szerintem több időt kellene biztosítani arra, hogy elsősorban az árnyék jelentéstevők megtegyék ezt. Uh, um, uh, nagyon szépen köszönöm, Louis, ez uh, nagyon érdekes és ambiciózus projekt. Sajnos nagyon szűkös az időnk, hiszen a Sartori féle jelentést is meg kéne még vitatnunk de minden esetre az árnyék jelentéstevőknek megadnám röviden a szót. Egyelőre csak az általánosságokra szorítkozzanak, a részletekre majd még később lesz időnk. Ott már kereszt itt van, üdvözlöm a bizottságunkban. Először ő kap szót, majd Rosfor úr, és én fogom zárni, illetve Dion úr is. Én pedig összefoglalom majd. Karász úr. Először is, elnök úr, a jelentéstevővel folytatandó együttműködésről. A belső piac még nem egy lezárt dolog, óriási potenciált rejt még magában, és ez lenne az egyik válasz a gazdasági pénzügyi válságra, illetve a globalizációra. Az meglévő blokkádokat el kell hárítani a belső piacról, másrésztről pedig azt is tudnunk kell, hogy a belső piac nem pusztán jogi, jogszabályok kérdése, hanem a kutatás, a képzés, az oktatás, az adópolitika és a regionális politika területén megvalósítandó befektetés kérdése is. Az új bizottság felé elő kell terjesztenünk egy olyan anyagot, amiben szerepelne a belső piac működésének az értékelése, az esetleges korlátok feltárása, be, meghatározása, és különböző javaslatok arra vonatkozóan, hogy ezt a koncepciót hogyan lehetne kiterjeszteni. A Lisszaboni szerződés pedig egy új kiindulópontot jelent mindehez. Az alapjogi karta is hatályban van, ez minden polgár polgárt érint, befolyásolja a belső piacot, ezen kívül a szociális fenntartható gazdaság modellje is megvan, a szerződésben a foglalkoztatás fokozása is szerepel. Ezek mind eszközként szolgálhatnak ahhoz, hogy szerepet kapjanak a koncepcióban, illetve a Monti féle programban az ilyen feszültségek közötti viszonyt kell megvizsgálni, hiszen itt a kompetenciákban is óriási lehetőségek rejlenek, rejlenek harmadsorban. A különböző kompetenciák területén is vannak problémák. Erősíteni kell a koordinációt az adópolitikában, a költségvetési politikában, a gazdaságpolitikában és az oktatási politikában ha nem kerül sor több koordinációra európai szinten, akkor nem tudjuk optimálisan továbbfejleszteni a belső piacot. Ugyanis a legtöbb ezzel kapcsolatos kérdés európai szintű. Megfelelő kompetenciákat kell ehhez felmutatni, különösen ami a KKV-kat illeti. Most nem akarok további részletekbe bocsátkozni. Itt nem csak a mi szakbizottságon múlik, de legalább annyira érinti ez a pénzügyi szolgáltatások irányelvét. Tehát ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Ez egy nagyon fontos kérdés, amiben figyelembe kell venni az új kiinduló pontok meglétét is. Köszönöm szépen. Rochefort úr. Eh, elnök úr. Eh, Greg úr jogosan sorolta fel mindazokat a fontos kérdéseket, amelyek ezzel a, eh, a belső piac újraindításához központúak. A hozzászólásomban annyiról szeretnék beszélni, hogy e, ez egy esély tehát úgy kell felfogni, hogy itt jelentkezik az alkalom arra, hogy Barozó úr ötletét, tehát, hogy a motort turbozzuk fel, az itt van. Greg úr egy olyan elemzést mutattat, amely a probléma gyökeréhez nyúlik vissza. E, az egységes piacnak az elfáradásáról beszél, és azt mondja, és ezt kell megértenünk, hogy újra alapozzuk a dolgokat. Nem csak bizonyos eljárásokat kell javítani, hanem egy új, új paktumot kell kötni. Azt mondja Monti úr, hogy hogy Franciaország, Németország és Belgium is, amelyek a szociálpiaci vezetők, vagy az, az angol száz országok, vagy az új tagállamok, azok nem igen hajlandók a költségvetési koordinációra. Tehát nagyon fontos, hogy milyen ez a kép, amelyet ő, ő javasol. Hogy itt a lehetőség arra, hogy az önbizalmat újra megerősítsük. Nagyon fontos a fogyasztó, aki egy állampolgár és egy kereső, aki érdekel ez a fajta konstrukció. Tehát ezért szeretném, hogy ebben az irányban mozduljunk el, és új irányvonalakat jelöljünk ki. Michel Barnier remélhetőleg ezt majd tovább folytatja. Monti Orr és Harbor úr is mondta, hogy a meghallgatás után amelynek a jegyzőkönyve az rendelkezésre áll, az emberek újra akarják indítani ezeket a dolgokat, tehát ez a két jelentés nagyon fontos számunkra. Uh, Köszönöm, elnök úr. Az a véleményem, hogy az a legnagyobb kihívás, mivel az idő nagyon rövid ilyen fontos jelentés megvitatásához, hogy ne legyen túl technikai. Kell egy újabb eredménytáblázat a kisebb technikai problémákhoz. Egyetértek az előttem szólóval. A legnagyobb kihívás itt az, hogy megnyerjük a polgárok szívét. Hogyan lehet hogyha ez a legfontosabb a jelentésben, hogy hogyan tudunk eljutni a polgárokhoz, és hogyan tehetjük a belső piacot hatékonyabbá, és mert hogyha az emberik megért, megértik, akkor támogatni fogják, és így cselekszenek. Tudom, hogy nem ez az utolsó végső vita, csak pár dolgot szeretnék elmondani, amely az én országomban kritikát, kritika éri, éri a belső piacot, az az, hogy néha olyan javaslatokat, vagy konkrét megoldásokat kapunk a bizottságtól a belső piac álcája alatt, amiről el kellett ismer, ismernünk, hogy kicsit ö, ö, légből kapott volt az állatkertek kapcsolatban. Láttunk ilyen gondolatokat, különösen a közszolgálatok illetően, amelyek kicsit túlnyúltak a hatáskörükön, és hogyha ezt fel lehetne számolni, ezt a példának nagyon sok publicitást kapott, másfelől a társadalmi jogokban nagyon sok probléma került a bíróság elő, és hogyha ezt be tudjuk építeni azok közé, amit önök is említettek, akkor remélem, hogy ez a terület nagyon sok figyelmet kap, és végül, ami a KKV-kat illeti, azt vettem észre, hogy két kategória van. Az egyik, amelyik helyi szinten akar működni, és a másik, amelynek eh, megvan a lehetősége, hogy európai szinten működjön. És a szabályok harmonizálásával sokkal több problémát teremtünk azok számára, akik helyi szinten akarnak működni az általános szabályozások fényében. Ebben az esetben szerintem az a nagy kihívás, hogy hogyan lehet a szabályokat egy, egyszerűsíteni, amely lefed aztán minden vállalkozás, függetlenül attól, hogy európai vagy helyi szinten akarnak működni. Ez a három szempont nagyon fontos az én területemben. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Én is tennék pár megjegyzést. Uh, Egyetértek Rosford úr megjegyzésével, ami a hangsúlyt, a fókuszt illeti. Itt egyfajta akció dokumentumot várunk Barnier úrtól, amit uh, majd uh, a Monti úr anyagához, illetve a tanácshoz is kapcsolni fogunk a kompetitív, a nagyon versenyképes belső piacra való törekvéssel egyet tudok érteni. Úgy értettem, hogy egy sor egyéb területet is érintett, a szellemi tulajdonjogok területen a hamisítás, az egészségügy. Azt hiszem, hogy nagyon szorosan kell fogalmaznunk, és csak azokra a területekre koncentrálni, amelyeken tényleg van mondandónk. Nem szabad, hogy túlzásokba essünk. Tehát inkább a minőségre kéne törekednünk, és nem a mennyiségre. Mert azt hiszem, hogy egy sor egyéb dokumentum is születik itt a parlamenten belül, ami ezeket a területeket illeti. A jeles tevőnek éppen ezért azt javasolnám, hogy a titkársággal közösen vitassuk meg, és dolgozzunk ki egy átdolgozott ütemtervet. Természetesen az árnyékjelentéstevőkkel is megbeszéljük ezt. Tehát Louis, akkor megkérhetlek, hogy foglald össze, illetve hogy egyetértesz-e azzal, hogy egy új ütemtervet dolgozzunk ki. Először is köszönöm a kollégáknak, a hozzászólásokat. Én nem hiszem, hogy ez egy borzasztóan szakmai jellegű jelentés lesz. Minden esetre az általánosításokat ellenzem. Nem jó, ha csak üres közhelyeket pufogtatunk. Egyetértek általánosságban azzal, hogy ne legyen ez túlságosan szakmai anyag, ugyanakkor viszont konkrét javaslatokkal kell előállnunk. Tehát egyetértek azzal, hogy koncepcionális anyagot kell készíteni, stratégiai jellegűt, de azért arra is utalnunk kell, hogy hogyan kívánjuk ezeket a javaslatokat vagy ajánlásokat elérni, mert egyébként kritika fog érni minket, hogy csak a szokásos közhelyeket hozzuk megint elő, anélkül, hogy konkrétumokat is említenénk. Ami az ütemtervet illeti, én magam is támogatom azt, hogy ezt kitoljuk, meghosszabbítsuk, ez egy alapvetően fontos jelentés lesz, és nem lenne szabad, hogy pusztán a pénzügyi válságra szorítsuk, vagy a Montiféle munkára korlátozzuk. Ez tulajdonképpen az IMCO egyfajta nyilatkozata lenne, hogyan látnánk mi legszívesebben a belső piac jövőbeni alakulását, fejlődését. Ha meg tudunk állapodni a határidőkben, elnök úr, akkor azt hiszem, hogy most ezzel le is zárhatjuk. Köszönöm. Daly úr itt van a belső piaci főigazgatástól. Sajnos azt hiszem, hogy nincs nagyon időnk a hozzászólására. Remélem, hogy figyelemmel kísérte a vitát, és ön a fő címzetje egyébként is ennek a munkának. Köszönjük, hogy részt vesz a munkánkban. Köszönöm, tehát akkor a határidőket majd kidolgozzuk, és mindenkit tájékoztatunk. Most pedig ugyan behoztunk némi időt, de korábban már 10 percet elvesztegettünk. Fél óránk van két nagyon fontos jelentésre. Sartori úr, asszony a biocid termékek forgalomba hozott uh, taláról. És utána a Head asszony kap majd szót. Ha megnézzük a jövőbeni határidőnket, Strasbourgban február 8-án lesz egy esti ülésünk, amikor is a Vilenc féle jelentésről kell szavaznunk, illetve az ipari szakbizottság felé küldendő véleményünk előzetes megvitatásra lesz a téma. Az ön jelentése, Szatori úr, annyira átfogó és annyira alapos, hogy szerintem, és attól tartok, nem lesz elegendő időnk ezt teljes mértékben megvitatni, de remélem, hogy a jövőben is rendelkezésünkre fog majd állni. Ez az ülés egyébként 9 órakor lesz, ha akkor szabad, akkor szerintem ezt tegyük át akkorra, és ennek megfelelően módosítsuk majd a módosító indítványokat, mondta az elnök hedasszonynak. A biocidek jönnének tehát most a napirenden. Erről már korábban is folytattunk egy igen hasznos eszmecserét. Kérem, hogy számoljon be arról, hogy hogy állnak a dolgok. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát minél rövidebben próbálom összefoglalni, ugyanis már másodszorra folytatunk eszmecserét erről. És egy olyan témáról beszélünk, amelyel már foglalkoztunk bizonyos fokig. Nos, mi történt az utolsó alkalom óta? Lász asszonynal megegyezésre jutottunk a cikkeket illetően a különböző bizottságokkal. Ezekből kb. 50 volt. Aztán megegyeztünk abban is, hogy a közös kompetenciánk van bizony bizonyos cikkekkel kapcsolatban, amelyek a belső piacra és a e, fogyasztóvédelemmel e, e, kapcsolatban és pedig a 25-ös, 28-as, 44-es és 47-es cikkekkel kapcsolatban 25-ösnél első, második, hatodik, 25 as egyedik hetedik kilencedik 10., 44-es, egyedik első, második, negyedik, kilencedik és a 47-esnél és a különböző bekezdésekkel kapcsolatban. Ugyanakkor más témákkal kapcsolatban is e, meg kellett állapodnunk, ugyanis a REACH tulajdonképpen befolyásolja a piacot. A célkitűzések az, hogy az engedélyezési eh, eljáráson javítsunk az anyagokkal kapcsolatban, harmonizáljuk a eh, belső piacot a lehetőségekhez képest. És az engedélyezési eljárásnak a társult költségeit is figyelembe kell venni, és megfelelő fogyasztóvédelmet is biztosítani, különösen azokra, akik nem szakértők. Most tehát ezekre gondoltunk, és ezekre alapoztuk a módosításokat. Ezen kívül egyszerűsíteni szeretnénk az eljárást a kis változtatások esetére, Aztán figyelembe kell venni azt, hogy az, a különböző lehetőségekre figyelemmel kell lennünk, és a reach kapcsolatban nem akarnánk átfedéseket, szeretnénk az érzékeny információt megvédeni, de azért hozzáférést is biztosítani az információkhoz. Szeretnénk egy olyan monitorozási rendszert, amely garanciákat biztosít. És ne felejtsük el, hogy kockázatokat is figyelembe kell venni. Ennyit akarok mondani, hiszen tudom, hogy röviden kell szólni, és majd az eszmecsere során majd hallunk bizonyos dolgokról. Köszönöm. Köszönöm, elnök. Foglalkozok majd ezekkel a kérdésekkel, és nyilvánvalóan itt egy konkrét megállapodásról van szó, és sikereket értünk már el, de vannak más területek, ahol a mi álláspontunkkal kapcsolatban tárgyalásokat kell folytatni a Környezetvédelmi Bizottsággal, és ö, jogosultságunk van, tehát figyel, foglalkozniuk kell a mi módosítóinkkal is. Most akkor az árnyék jelentéstevő Gebhardt asszony, stb. Gebhardt asszony jön először. Uh, then I'll come back to aztán majd visszatérünk az előadóhoz is. Tehát akkor kérem mindenki jól fogja össze a véleményét. És akkor, hiszen február 21-én még beszélhetünk erről a jelentést. Uh, e, Jó, akkor most Gebhardt asszony. Nagyon remélem, hogy ez nem egy záró vita, ez tulajdonképpen az első. Nagyon jó, hogy Szártori asszony az MV kollégával közösen együtt működtek. Nagyon gyorsan felolvasta itt a különböző cikket szó szerint. Jó lenne, hogyha ezt megkapnánk. Ugyanis általában nem így működünk ebben a szakbizottságban. Nem vagyok biztos abban, hogy a frakcióm egyetérte ezzel a felosztással, tehát még egyszer a szakbizottságnak meg kellene vizsgálnia, és jó lenne, hogyha írásban is átadná ezt az anyagot az árnyékjelentéstevővel közösen, hogy még egyszer meg tudjuk nézni, hogy mivel értünk egyet. Tehát egy pillantást szeretnék erre venni. Röviden csak ugyanis most nem akarjuk részletesen megvitatni ezt a témát. A biocid termékekkel kapcsolatosan a kérdés eléggé jelentős, egyrészt fogyasztóvédelmi szempontból, másrészt pedig biztonsági szempontból. Ezen a területen ugyanis nagyon mérgező anyagokról, termékekről lehet szó, Éppen ezért elegendő időre van szükségünk, hogy ezeket alaposan megvizsgáljuk. És elnök úr, éppen ezért, ha figyel rám, szeretném megkérni, hogy egy ütemtervben is megállapodjunk, ami lehetővé teszi, hogy egészen pontosan megvizsgáljuk a következményeket, az előírásokat, az esetleges módosításokat ezen a területen ugyanis ehhez a témához időre van szükségünk, ez egy rendkívül szakmai, technikailag nagyon fontos szöveg, tehát ez lenne egyelőre. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden. Először na nagyon is örülök a felhatalmazási eljárás egyszerűsítésének és mert ennek jelentős költségvonzatai vannak, és így több pénz marad a áruk biztonságának biztosítására. A címkézést fontos kérdésnek tartom, mely garantálja, hogy a termékek piacra helyezésének feltételének megfelelnek. Megértem a bizottság javaslatát, e, amely csak a kis e, e, veszélyességű bioci termékekre vonatkozik, bár egyetértek azzal a korábbi eszmecserével, hogy nagyobb szükség van arra, hogy meg, meghatározzuk, hogy melyek az alacsony kockázatú termékek. Nem akarnám központosítani ezt az eljárás minden termék esetében. Kisebb javasla, javaslatok, szeretnék javasolni. Szeretném felgyorsítani az eljárásokat, végig kell gondolni azt, hogy hogyan kell az eljárást egyszerűsíteni a kutatás esetében, mert az administratív eljárások keretében a termékek, a vállalatok nem tudják meghirdetni új termékeiket. A, a nanoanyagok esetében van még némi tudományos bizonytalanság a, biz, a, a biztonságot illetően, tehát nagyon biztosaknak kell lennünk abban, hogy a nanoanyagok biztonságosak a fogyasztók számára. Arról is meg kell győződnünk, hogy a biocid termékek az európai határokon túl is biztonságosak, és a külföldről érkezőek ugyanis, ugyanilyenek az európai piacon. mert mindenképpen az európai fogyasztók javát kell szem előtt tartani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök. Nagyon úr, nagyon szépen vissza, visszanyertük az időt. Mindenki egyetért abban, hogy a jelenlegi biocid jogszabály túl korlátozó értékű és nem, hatás, nem hatásos. Itt az alkalom, hogy megjavítsuk. A frakció azt szeretné, hogyha a határidőt 2023-ra mozis után. Ezt mi nagyon távolnak tartjuk, mi ennél, ennél közelebbi határidőt kérünk. Egyetértünk Bizajsz úr megjegyzésével. Az alacsony kockázat jelenlegi meghatározatos túl körül ennek a központi rendszeren kell átmennie. A KKV-k jelenleg a piac 75%-át uralják, és a, ezért a termékek szabályozása túlságosan tiltó értékű, további segítséget kéne nyújtanunk a KKV-knak. Egyszerűbb értesítési eljárásra van szükség azért, hogy az illetékes hatóságok eldöntsék, hogy a illető termék megfelel az elvárásoknak. A bizottság kizárási kritériumai nagyon bajosak, azért, hogy bizonyos terméktípusokat kizárhassunk, nem szabad ilyen önkényes meghatározásokat alkalmazni. Ez nem észszerű. A biocid termékek és a PPP-knek külön, teljesen eltérő a felhasználása, és a kitettségi szint nem összehasonlítható. Ezen el kell gondolkodni, Szartori asszony. Köszönöm, elnök úr. Uh, Nagyon szépen köszönjük. akkor talán a bizottságot kérem fel, hogy röviden szóljon hozzá bármilyen olyan kérdéshez, amelyhez hozzá akarnak szólni, és aztán Szártori asszonynak arra adom meg a szót, Spektúr. Köszönöm szépen, elnök úr! A megjegyzések sok részét el tudjuk fogadni, és valóban a belső piacsal kapcsolatos jelentés javaslatok vannak, olyan eljárásokat javasolnak, amelyek a termék engedélyezést javas, javítják. Tehát nagyobb egyszerűsítést akarnak elérni, és javítani a KKV-k számára a helyzetet. A kizárási kritériumokkal kapcsolatban tudjuk, hogy ezt egyenként kell alkalmazni. A bizottság javaslata megfogalmazza, hogy a biocid termékeket lehet, hogy közegészségügyi szempontokból valóban így kell figyelembe venni, tehát ki kell őket zárni. Aztán valóban vannak olyan elemek, amelyeket meg kell vizsgálni a továbbiakban, és üdvözöljük a kollégáknak a megjegyzéseit. Szártori asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. mint ahogy mondta is, nem sok időnk van erre ma, és már második eszmeszerét folytatjuk. November 5-én is beszéltünk már róla. Bocsánatot kérek a kollégáktól, attól a kollégáktól, a kollégától, aki említette, hogy eh, kihagytunk eh, bizonyos pontokat. November 13-án elküldtük a frakciák, nak ezeket, és azt írtuk, hogy Klász asszonyal e, e, megállapodásra jutottunk. E, ugyanakkor én megfeledkeztem az árnyék jelentéstevőkről, elnézést kérek, ez többet nem fordul elő. És amikor elküldtük a fordítóknak a véleményeket, akkor is ez történt. Nos, tehát nagyon örülök, hogy most már egy rendeletről beszélünk ugyanis ennek hatásai vannak. Tehát, hogy az irányelvtől rendeletre térünk át, hát az azt jelenti, hogy biztosabbá tesszük a belső piacot. Tehát akkor rendeletet választottunk, és akkor ez minden tagállamot életi. Aztán a a szöveg filozófiáit illetően egyetértek a e, bizottsággal, hogy bizonyos kulcsfontosságú kérdéseket ki kell emelni, egyszerűsíteni kell, e, tudni kell, hogy mit akarnak a fogyasztók, mik a biztonsági e, igények, a KKV-knek az igényei, és aztán a termékek minőségével illetően, különösen amelyeket az EU-n kívül gyártanak, figyelni kell az ellenőrzésre a gyártás során. Elnök, köszönöm szépen, Szártori asszony. És az egy, a koordinátorok engem felhatalmaztak arra, hogy egynel együttműködjek a megerősített együttműködés keretében. És mivel itt engedélyezésről és kölcsönös elismerésről volt szó, ez beletartozik a mi hatáskörünkbe is. Az ütemtervet illetően a javaslat az, hogy Szártori asszony február másodikára elküldi fordításra az anyagot, és aztán február 23-án a véleménytervezetet megvizsgáljuk, a módosítások benyújtásának határideje március 1, ezeket március 16-án vizsgáljuk meg, és 17-én szavazunk róla. És ez azt jelenti, hogy az MV április 26-án foglalkozhat vele. Tehát azt hiszem, hogy ez egy jó ütemterv, tehát lesz elég idő, és háromszor foglalkozhatunk ezzel a javaslattal és hatástanulmányal is. És Tudom, hogy Szártori asszony elkezd az árnyék jelentéstevőkkel együttműködni, és különösen, ahol a megerősített együttműködésről van szó, és akkor a módosítókat is beküldjük, és akkor elmegyünk a plenárisra. Tehát akkor a, például nanoanyagoknak a bevétele az egy, egy, azzal is lesznek kapcsolatban véleményünk, de mivel ez egy vélemény, nem más, majd meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Köszönjük Szártorő asszonynak és az árnyék jelentéstevőknek is. Uh, és akkor most az utolsó javaslat a mai nap, amit tulajdonképpen az első lett volna. Hed asszonyt uh, üdvözlöm, kis agályosan tekint rám. Egy nagyon átfogó és hasznos jelentést készített Szeretnék egy dolgot tisztázni, amit már elmondtam. Miután nincsen nagyon sok időnk, a javaslatom a következő. A módosítók határidejét hagyjuk változatlanul, illetve a záró szavazást, viszont hagyjunk hosszabb időt az árnyék jelentéstevőkkel való munkájukhoz, tehát február 8-ára módosulna ez a határidő, ha ezzel egyetért. Majd a részleteket a későbbiekben közlöm, de addig is meghallgatnánk a jelentés bevezetését. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon röviden fogok fogalmazni, mert a tolmácsoknak be kell a munkát fél hétkor. Először is nagyon nagy bocsánatot kérek azért, mert nem voltam itt mm, hétfő délután nem tudtam eljönni, ott maradtam Svédországban, el törölték a járatomat, ezért nem volt lehetőségem időben ideérni. Megkapták a javaslatomat a fogyasztóvédelemről és az eredménytábláról. Azzal szeretnék kezdeni, hogy nagyon megköszönöm az érintetteknek az együttműködését, különösen a titkárságnak, és az, az árnyék előadóknak, akikkel e, ez idő alatt találkoztam. Az volt a feladatunk itt az IMCO-ban, nem csak az, hogy a piacot védjük, hanem azt is, hogy a lehető legnagyobb mértékben védjük a fogyasztók érdekeit is. A fogyasztói eredménytábla nagyon jó e, felügyeleti eszköz, amit most bevezettünk, már másodszor beszélünk erről ebben a szakbizottságban, és ezt fejleszteni is fogjuk még a jövőben. Reméljük, hogy ezt a kérdést még sok évig tárgyaljuk majd. A jelentésem számos javaslatot tartalmaz, hogy hogyan lehet ezt az táblázatot fejleszteni, a finanszírozást, az adatgyűjtést, kereskedelemfejlesztést, felügyeletet, eh, konfliktuskezelést, de emellett javaslatot tartalmaz arról, hogy hogyan lehet a, javítani a fogyasztóvédelmi szabályzatokat. Nem azt szeretnék most eh, részletekbe menni, mert rövid az idő. Inkább szeretném meghallgatni az árnyék előadók mondani valóját és az elnök úr mondani valóját. Remélem, hogy tudjuk tartani magunkat az időrendhez. Már február a 12 óráról van itt szó, sajnos. Én egy nagyon kicsi helyen lakom, nagyon rossz helye van a Svédországban, ezért nem tudok e Strasbourgba csak e, este, hétfő késő este, ezért nem tudok részt venni az ülésen, csak a hajnali órákban érkezek meg. Tartunk majd egy árnyék értéke, értekezletet a lehető leggyorsabban, hiszen beérkeztek majd a módosítók, és megnézzük, hogy milyen kompromisszumra van lehetőség. Itt most abba is hagyom, köszönöm szépen. Nos, rendben már az árnyék jelentéstevők is sora is megritkult. Kömi asszony talán itt van? Nincs mikrofon. Nem láttam. Ha itt ülne előbb, akkor észrevettem volna, de hát az utolsó sorban nehezen látom. Tehát Komi asszony, Rosfor tor, itt van, én itt vagyok, Szamvini asszony sincs itt, tehát Kömi asszony a terem túlsó végéből kíván-e szólni, illetve David Mer is itt van. Eccomi, all'ultima fila come, come si faceva a scuola, Igen, mint az iskolában, inkább a hátsó sorban ültem le. Van néhány feljegyzés előttem, amit a kollégák adtak át nekem. Ő azt írja, hogy nagyon elégedett a jelentéssel, különösen, hogy az eredménytábla tábla mennyire életképes, megvalósítható. Egyelőre azonban még nem teljes körű. Ha megkapjuk a az információkat, ami egy további nehézséget jelenthet. Ez az információ nem mindig homogén, tehát nehéz az adatokat összegyúrni. Monti úr szerint, tehát eh, nagyon körültekintően kell majd eljárnunk ezzel kapcsolatosan. Ezen kívül a kritikus tömeget is el kell érni. Ugyanakkor biztosítani kell, hogy a fogyasztói jogok és a vállalatok jogai is érvényesüljenek kiegyensúlyozott módon. A jelentés 38-as pontja beszél a hatóság hatásköréről, ami tulajdonképpen a demokratikus vitát érinti. A másik fontos kérdés a vitarendezés mechanizmusa vagy eljárása. A bíróságon kívüli eljárások különösen fontosak, mert egyébként komoly költségekkel járna a vitarendezés az állampolgárok számára. A kolléga egyébként megemlíti a feljegyzésében a fogyasztók definícióját, meghatározását a negyedik pontban. Ez nem elég konkrét. A hetes pontban arról van szó, hogy a tantervekbe is fel kell venni a fogyasztói képzés vagy oktatást, felvilágosítást. Végezetül pedig a 32-es ponttal kapcsolatban azt mondja, hogy ez egy megfelelő javaslat, de a kérdés felmerül, hogy várjunk-e további költségvetési erőfeszítést a tagállamoktól, ami a tájékoztatást, felvilágosítást, az eredménytábla megismertetését illeti. Ugyanis vannak már olyan ügynökségek, amelyek a fogyasztóvédelemmel foglalkoznak, a fogyasztók jogait erősítik. Tehát ezt kívánta elmondani a kolléga a jelentéstevőnek. Én is megpróbálok gyors lenni. Olyan megjegyzéseket tesz, téve, amelyek azt a kiváló jelentést még jobbá teszik. Az első megjegyzésem az eredménytábla, a fogyasztói eredménytábla javítása hiszen az adatközlést illetően nem valami jó az eredmény. A Nemzeti Statisztikai Intézetek, az Eurostat és a bizottság szolgálatai között nagyon bonyolult, e, e, különösen a magas szintű e, műszaki embereket rávenni ilyen feladatokra tehát nem tudjuk, hogy melyik intézménynek van igaza, de a fontos, hogy eh, amikor együttműködtek intézmények, akkor az adatokat is eh, közöljenek. Aztán a második, a független ügynökségek. Nem egészen osztom a véleményt, amit elhallottunk. Fontos, hogy a fogyasztóvédelemben legyenek eh, független intézmények, azért, hogy olyan helyek legyenek, ahol a fogyasztók és a szervezeteik dolgozhatnak, de a vállalkozásokkal párbeszédben. Franciaországban ez elég jól folyik. De ezek az ügynökségek, hatóságok még nincsenek mindenütt jelen és akár egy nap egy európai ügynökség is lehetne, amely összefogja ezeknek az ügynökségeknek a munkáját. A harmadik megjegyzésem az, az, az oktatás vagy a, a, a fogyasztónak a neveléseknek sok kérdése, erről sokat szólnak, a fogyasztásra való nevelés az, az egész életben folyik, és minden fogyasztói kategóriát érint. A, különösen a válsággal szükség van, hogy valóban neveljük a fogyasztásra őket. Ma túlfogyasztunk, és nem tudjuk, hogy amit vásárolunk, az hasznos vagy nem hasznos. Épp ezért képezni kell az embereket a fogyasztásra. Végül pedig nem győztött meg teljesen a 44-es bekezdésben az, amikor a piaci felügyeletről beszél, és arról a lehetőségről, hogy bizonyos vállalkozásokat stigmatizáljanak, megbélyegezzenek nem tudom, hogy ez a fogyasztó számára közvetlenül hasznos-e, e, e, akár a vállalat számára hasznos-e. Nem teljesen ellenzem ezt, a, ezt az elvet, e, talán a nagyvállalatokkal kapcsolatban ez helyes, akkor, hogyha ismételten előfordulnak ilyen dolgok, a KKV-ket talán viszont egy ilyen megbélyegzés az tönkre is tehetné, és nagyon is jól tudják önök is, hogy amikor megbélyegzik őket egy a médiában, még akkor is, hogy később kiderül, hogy ez hiba volt, akkor addigra már megtörtént a baj. Tehát szeretném, hogyha a jelentéstevők és a módosítók tekintetében figyelembe vennék az én javaslataimat. Köszönöm, Rosford úr. Én vagyok az árnyék előadó az EPP részéről, az ECR részéről, és egyetértek önnel, nagyon átfogó a jelentés, és szeretnék gratulálni Anna Hédasszonynak jelentéséért és nem igazán tudjuk elegendően kifejezni a hálánkat és elismerésünket, és ezért nagyon várom, hogy majd Strasbourgban részletesebben tudjunk beszélni erről. A legfontosabb kérdések ebben az átfogó kérdések, és hogy mit, mit sugalnak az adatok. Helyes, amikor azt mondja, hogy lehet ezeket a adatokat még fejleszteni, és vannak ötletek arról, hogy hogyan lehet ezt az adatbázist kibővíteni. Érdekes, hogy a bizottság elnöke eh, egy manifestójában egy piac monitorozási kezdeményezésről beszél, így akarja megközelíteni az egységes piac ellenőrzését. Erről már beszéltünk. Azt gondolom, hogy ezt összekapcsolhatjuk Louis Grék munkájával, ahol azt vizsgáltuk, hogy milyen, hogy milyen a jelenleg létező piaci eredménytábla, és ezeket az indikátorokat össze, sokkal struktúráltabb módon lehet összekapcsolni. Azt is gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy milyen problémái vannak a piacnak, és ez sokat segítene. A eddigi kísérletekkel kapcsolatban nagyon generikus megoldást javasol az online piacon, jobban át kéne gondolnunk, hogy milyen jövőbeni stratégiát lehet kialakítani az információ cserére. Nagyon egyéb, sok egyéb mondani valom van még, de van egy stratégiai, és nagyon fontos az új bizottság számára, amely a kutatás és innovációt kapcsolja össze. Számom úgy tűnik nekem, hogy az új, termék, új termékekről és szolgáltatásokról szól foglalkozó adatok nagyon fontosak azért, hogy az új innovációt elősegítsük, és azért is, hogy segítsünk az európai vállalkozásoknak, hogy a korai visszajelzéssel versenyképes előnyt szerezhessenek. Tehát újra kell gondolnunk ezeknek az adatoknak az értékét, és nem elég a piacot csak monitorozni, hanem az a gazdasági fellendülést is lehet ezzel elősegíteni. Ugyanúgy, ahogy végig gondoljuk a termékek biztonságát is. Számos módosítást fogunk benyújtani, de várom a további vitát. Megadhatnám újra a szót önnek, vagy én tekintsem végig az időrendet? Uh, az időrend tehát, amit javaslunk, az a következő. Módosítások benyújtásának határideje jövő hét február 2-a, és hogyha egyetértenek, akkor további vitára kerülhet só, sor 8-án, február 8-án. 8-án? Este 10 kor Strasbourgban a módosításokat február 23-án beszéljük meg, és 23-án szavazunk is róla, mert a márciusi plenáris elé kell nyújtanunk. Ez a legjobb javaslatom az ön számára. Mit szól hozzá? Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy egyértelmű volt, hogy természetesen találkozhatunk a Strasbourg reptéren is negyed tízkor, nyolcadikán, ez az egyetlen lehetőség, hogy eljussak Strasbourgba. Este kilenckor fogok megérkezni, amilyen gyorsan lehet megérkezem a parlamentbe, de nem tudok e, de, de leg, leghamarabb fél tízkor tudok odaérni, remélem, hogy semmi ö, zavar nem lesz az úton, nem tudom megérni százszázalékos biztonsággal, hogy odaérkezem. Sajnos, nagyon sajnálom, kisgyerekek anyja vagyok, ezért nagyon nehezen jövök el vasárnap azért, hogy hétfő este egy ülésen megjelenjek. Csak rövid válaszokat adnék az árnyék előadók megjegyzéseihez. Beszéltem Matti úrral múlt héten, és kedden is beszéltem vele, és megvitattuk az ő szempontjait is. Az egyik cél az, hogy a homogén eredményeket tüntessen fel ez az eredménytábla, nem szabad elfelejtenünk, hogy mm, új, eh, hogy időt eh, és türelmet igényelnek a, eh, ezek a fontos dolgok. Nem lehet egyszerre mindent elintézni, hanem ezt a táblát pár év alatt kell felépítenünk, ezt az eredménytáblát a fogyasztói jogszabályok, fogyasztói biztonságról szóló szabályok egyes tagállamokban eltérőek, ezért tar- tart sokáig ennek a táblázatnak az összeállítása, ezért kell hozzá türelem is. Nagyon örülnék, hogyha Morsi úr itt van. Nem eltűnt, de hogyha tudnánk vele vitatkozni az árnyék előadókkal is. Itt most megállok, és remélem, hogy 8-án időben elérek a ülésre. Hogyha fél tíz után tárgyaljuk ezt meg, akkor odaérek. Egyébként pedig összehívom majd az árnyék előadókat, hogy megvitathassuk a módosításokat és az esetleges kompromisszumokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kifutottunk az időtől, a, időből, hogy a bizottságot meghallgassuk, mert valóban most már abszolút túlléptünk minden időt, úgyhogy egyelőre hagyjuk ennyiben, majd egy szupergyors autót küldünk a repülőtérre, szóljon telefonon, amikor megérkezett, és rögtön behozzuk, mert ez az utolsó alkalmunk. Ugyanis én is szeretném, hogyha egy teljes körű vitát tudnánk ezzel kapcsolatosan bonyolítani. Miután már majdnem mindenki elment, más nem maradt hátra, mint hogy megköszönjem a hátramaradóknak, illetve a munkatársaknak, hogy micsoda óriási munkát végeztek az elmúlt négy nap során. Köszönöm, tehát bezárom az ülést, és akkor február 8-án Strasbourgban találkozunk.